Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito. Jó reggelt, kedves képviselőtársak! Kezdjük is meg az ülést. Tegnap nagyon intenzív munkanapot töltöttünk, amely Doncsotti meghallgatásával zárult és ez a társadalom, a civil társadalom szerepére is rávilágított az áldozatok támogatására, a civil társadalom szerepére a maffia elleni harcban. A civil társadalom szerepe úgy szintén nagyon fontos a szervezetbűnözés és a maffia elleni küzdelemben is. Mm, milyen meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehetséges a szervezetbűnözés elleni küzdelmet csupán az igazságügyi, a bűnöldöző hatóságok feladatkörébe utalni. Meg vagyunk győződve arról, hogy a civil társadalom alapvető szereppel rendelkezik e tekintetben. Itt van körünkben Bent Finger, aki a berlini rendőrség egyik vezetője, nagyon erőteljesen foglalkoznak a szervezet bűnözés elleni küzdelemmel. Ezen kívül Oliviero Alottot is üdvözlöm, a Teradel del szervezet elnökét. Két különböző kontextusban dolgoznak, egyikük intézményi keretek között, másikuk pedig a civil társadalom szerepét fogja kifejteni ebben az összefüggésben. Azonban ez a két szegmens mindenféleképpen össze kell, hogy kapcsolódjon, párhuzamosan kell, hogy működjön. A vitát ugyanúgy szervezzük, mint tegnap, tehát Bernd Finger és Oliviero Allotto 15, 15 percben fejthetik ki mondandójukat, ezt követően a jelentéstevők, koordinátorok, kollégák kapnak szót két-két percben, majd megadjuk a szót vendégelőadóinknak, hogy válaszolhassanak felvetéseikre, javaslataikra. Kezdjük is meg azonnal, meg is adom a szót Bernd Fingernek, a Berlin rendőrség vezetőjének tessék. Ja, um, good morning. Um... Jó reggelt. Bent Finger vagyok. Nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlamentben beszámolhatok. 40, 334 éves rendőri múltamról egyrészt, és hát fő témámról, a szervezet bűnözés, a elleni harcról, a bűnszervezetek elleni harcról, én a, ennek a szervezetnek vagyok, a, ennek a rendőri szervezetnek vagyok a vezetője Berlinben, a fővárosban. A szervezet bűnözés elleni harccal foglalkozó főosztályom felelős Németországban a szervezet bűnözés elleni harcért. Ha megengedik, németül folytatom a hozzászólásomat. Köszönöm, hogy felveszik a fejhallgatókat. Tehát németül folytatom. A Giovanni Falcone és Paolo Borsellino megölésének, meggyilkolásának 20. évfordulóját ünnepeljük most. Ennek kapcsán szeretném elmondani, beszámolni arról, hogy mi az alapállása a német rendőrségnek. Ez nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben is elmondjam. A felfogásunk szerint a bűncselekmények elleni harc voltak éppen az emberi jogok gyakorlati védelme. A szólásszabadság, és az emberi jogokhoz tartozik az is, hogy megvédjük az állampolgárokat. És ez aktívan kell fellépni e védelemben, amennyiben fenyegetik ezeket az emberi jogokat. Hiszen az emberek a kizsákmányolástól, az elnyomástól ö, mentesen a képzés ö, és a oktatáshoz való hozzáférésben, az esélyegyenlőségben van joguk az embereknek élni. Ezt kell többek között védeni a rendőrségnek is ezeket a jogokat. Amivel folytatni szeretném, hogy a, a, a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés fejlett globalizális, globális formájában erőteljesen fenyegeti ezeket az emberi jogokat. Elnyomást, kizsákmányolást okoz, megszüntet rendes munkahelyeket, félelemben tart embereket, meg egészen, egészen a halálig, a véleményszabadságot, az átláthatóságot sérti, függővé teszi az embereket a bűnszerzetektől, és hatalmas profitot hoz, illegális profitot, alássa a demokráciát, az alkotmányos jogokat, és megakadályozza az esélyegyenlőséget a képzésben, a munkában, és a legális pénzügyi és jogi rendszert rombolja szét, a környezetet is rombolja, a vélemény nyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot is érti. Emlékezünk vissza az újságírók meggyilkolására, írók meggyilkolására kell emlékeznünk. Ez nem csak szegény országokban jelentkeznek ezek, a, ezek olyan országban, ahol nincs demokratikus tradíció, hanem bizony elmondható, hogy erős, mély gyökerekkel bír a szervezett bűnözés Európa szívében is, akár Németországban is, ahol a mafiózók, és különösen a mafiózók a jogállamiság visszaél, való visszaélés révén a sajtó elől elrejtve és a közvéleményen elől elrejtve folytatják tevékenységüket. Nem szabad tehát a nyomozókat magukra hagyni. A társadalmi igazságosság és az esély esélyegyenlőség nélkül az államnak sincs legitimitása, legitimitása és a jogi, jogi, jogállamiság kultúrája is sérül. A jogállam mindig a társadalmi elfogadottságban kell, hogy gyökerezzen, a kettő kiegészíti egymást, és egymástól függenek. Ezért a harc a jogállamiságért, a legalitásért csak akkor nyerhető meg, hogyha ezt összekötjük a társadalmi igazságosságért való harccal, a környezetvédelemért való harccal, harcolnunk kell a környezet és a társadalom kizsákmányolása ellen. Tehát együtt kell fellépnünk, és védenünk kell a hatalommal nem bírókat, hangot kell adnunk a társadalom ezen rétegeinek is, akiket elnyomnak, mert ez végső soron érdeke a társadalom egészének. Az Occupy Wall Street mozgalmat idézve, itt a 99 százalék. Hagyjuk tehát, hogy a civil társadalom energiáit is kiaknázhassuk ebben a harcban, és az Európai Házban minden hangnak meg kell szólalnia, hiszen a demokratikus pluralizmusnak ez a lényege, így érthető meg. Ugyanakkor a 99% együttesen szolidaritás alapján kell fellépjen az ember mindenféle kizsákmányolás formája ellen, különösen az ellen, hogyha a szervezet bűnözés zsákmányolja ki az embereket. Hiszen ez rendszerfüggő. Csak a civil társadalom és a társadalom egésze bír eséllyel ahhoz, hogy ezt a hegyet megmozgassa, azt a hegyet, amit a szervezetbűnözés jelent. Most, mint rendőrként egy a német fővárosban dolgozó rendőrként szeretnék, szeretném mutatni egy gyakorlati oldalát ennek a harcnak. Nagyon sokat hallottunk arról, milyen rettenetes és mennyire megrázó az, azok a bűncselekmények, amelyeket a szervezet bűnözés követel. Én most bevezetném önöket egy, egy sikeres fejezetbe, amely bemutatja, hogy mit tehetünk együttesen fellépve a szervezet bűnözés ellen, bemutatva azt, hogy van kiút, hogyha vált, válnak vetve lépünk fel. Egy berlini helyzet esetet szeretnék feltárni önök előtt, amely megmutatja ezt az utat. Nagyon sok sajtónyilatkozattal szemben, miszerint a német rendőrség elhanyagolta az olasz mafia megjelenését. Most ezzel ellentétben már a 80-as években kialakult egy nyomozó csoport a berlini rendőrségen belül, amely kizárólag az olasz mafia megjelenésével foglalkozott, és a 2000 évek, 2000 évek elején egy szervezetbűnözés elleni külön osztály indult el Berlinben, és aztán Németországban is. Ennek volt egy külügyi vonatkozása is, amely különösen a banki bűnözéssel és a szervezett bűnözéssel, annak mafia, mafia formáival volt hivatott foglalkozni. Emlékeznek 2007-ben a Duisburgi eh, Bruno étteremben követett gyilkosságokat, a másnap a sajtóhírekben az volt olvasható, de, de a rendőri csatornákon is azok a hírek kaptak lábra, hogy azok a családi klánok, amelyek érintettek voltak, Németországban nagyon sok támaszponttal bírnak. Münchenben, Stuttgartban, Dresdában, Lipcsében és más német városokban, Berlinben is meghonosodtak ezek a családok. A berlini híreket összevetettük a, a többi nyomozati eredménnyel, és megalapítottuk, hogy Berlinben elindultak a nyomozások, a Camorra, a Drangheta és a Cosa Nostra tagja ellen elindultak a nyomozások, és más mafia csoportok ellen. Akkoriban a nemzetközi ö, kamionlopások és ö, voltak a legfőbb ö, bűncselekmény. A német nyomozó hivatal vizsgálatot indított, ám nem vezettek nyomok a berlini gyilkosságokhoz ez a nyomozás során. Ugyanazon napon a német sajtóban és berlini sajtóban azt olvashattuk, hogy a Drangeta 30 támaszponttal bírna Berlinben. Ez egyébként egy hamis sajtóhír volt, nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem helytálló információ. Mégis nagyon erősen megjelent a közbeszédben, a közvitában. A berlin lakosság biztonság érzetét alásta mindez. És hát a német kormány ö, ö, is érintette mindez, hiszen a fővárosról volt szó. Tovább értékeltük a, a nyomozati anyagokat nemzetközi összevetésben is, és megállapítottuk, hogy nincs konkrét nyom, utalás arra, hogy a berlini fővárosban is bevezetnének a gyilkosságok, a Duisburgi gyilkosságok szálai. Ugyanakkor, akkor már úgy döntöttem, hogy augusztus 20-án, 2007. augusztus 20-án a sajtó elé lépek, mert a nagy német újságban azt kellett olvassam, hogyha valaki pizzériába bemegy, akkor azáltal a mafiát finanszírozza vagy ha olasz cikkeket vásárol, vagy olaszokkal barátkozik, azok mind-mind mafiózók lehetnek. A, a sajtóban már ilyen spekulációk kaptak lábra. Ezt nem engedhettem meg, ezért tartottam sajtóértekezetet aktív módon fellépve, mint a vonatkozó rendőri részleg vezetője, a német főváros sajtója elé léptem, és azt mondtam, hogy az általános gyanúsítgatás az olasz közösség ellen abszolút elutasítandó, meg, kell, meg szeretném védeni az ilyen támadások ellen az olasz közösséget, Átláthatóságra van szükség, objektív vizsgálatra, nem túlzásokra, de persze szőnyeg alá sem lehet söpörni a mafia bűnözés, bűnözést. Igen, van Németországban, vannak eljárások és elhallgatások is a Cameron Dragetta Kozanasztra ügyeiben, és az is tény, hogy a német rendőrség azt találná a leghelyesebbnek, hogyha egy öntudatos, felvilágosult közvélemény és vállalkozói kör együttműködne a rendőrséggel, mert így lehet a legjobban elkerülni azt, hogy beszivárogjon a szervezett bűnözés a német társadalomba. Egy prevenciós csoportot állítottunk fel Duisburgban, a megelőzési munkát és a közvélemény való kapcsolatartás érdekében, tehát kimondva azt, hogy nincs omerta a rendőrség körében, nem, kell el, nem hallgatunk el semmit, és a társadalom bekapcsolása és mozgósítása volt a cél, kinyújtva a kezünket a társadalom minden tagja felé. A következő napon, anélkül, hogy mást tettünk volna, Berlinben egy sajtókonferencia konferencia ült össze azzal a címmel, hogy mafia, köszönjük, nem kérjük. Hat olasz, olasz vendéglős, vagy vendéglő tulajdonos szervezte ezt a sajtóiratkozatot, és Adio Pizzo példáját követve az arra hívtak, hogy ne fizessünk védelmi pénzt, védjük meg magunkat a mafiától, mint olaszok nagyon érintettek voltak a Duisburgi gyilkosság ügyében, megrázta őket ez, és világosá akarták tenni, hogy minden erejükkel elhatárolják el, el, magukat mindettől. Nagyon, nagy örömmel vettem tudomásul, hiszen ők voltak éppen azok a partnerek, az olasz közösség tagjai, akiket kerestünk. Így 2007. augusztus 29-én egy biztonsági megállapodást kötöttünk az én hatóságom részéről egyrészt, mint, mint rendvédelmi hatóság. Itt látják a, a biztonsági szerző megállapodás, nagyon rövid ez. A másik oldala a szerződésnek, a másik aláírója Garadini asszony volt az olasz kezdeményezés részéről. 2007. augusztus 29-én, 14 nappal a Duisburgi gyilkosságok után egy partneri viszonyt kötöttünk a fővárosban az olasz közösséggel. Ezt követően egy offenzív közvéleménykampányt indítottunk, hogy együtt kell felépünk a maffia ellen. Nyitottunk egy rendőri bizalmi telefonvonalat is, személyes partnereket, tehát váltottuk rendelkezésre az olasz közösség felé az én részlegemből is, ezt nyilvánossá tettük egyfajta bevetési csoportként is. Kidolgoztunk egy brosúrát is arról, hogy hogyan lehet megvédeni magát a vendéglősnek a, védelmi pénzek szedőjétől. Interneten is terjesztettük ezeket az anyagokat. Audio pizzó kitűzőket osztottunk a városban, ma is sokan hordják ezeket, és egy közvitát is elindítottunk, egy nyilvánosság előtt lefolyó közvitát. aki akart lépni a kezdeményezéssel, Laura Garavinihez kell, fordult, aztán ő tovább irányította hozzám, és a kezdeményezés révén mindig nyitva állt a lehetőség, hogy a rendőrséggel is kommunikáljon bárki, hogy a kezdeményezésen keresztül kapcsolatot keressen. Fontos, mert ők hiszen nagyon sokan, nagyon sok külföldi nem szívesen lépett kapcsolatba a saját hatóságaival, mégis eljutott így egy német rendőrséghez ezen a kezdeményezésen keresztül. Kb. egy alig fél évvel később az első sikerpróbát elvégeztük, hét ö, pénzbeszedő ö, zsarolót tudtunk elfogni Berlinben, akik olasz vendéglőket zsaroltak, egy 3,5 millió lakosú Berlinben, Kb. 4-5 millió ember jár kell Berlinben, ezen a területen koncentrálódott az olasz vállalkozók elleni védőpénzbeszedés. 53 helyzetet vizsgáltunk ki, három gyújtogatást, fegyvertartást, engedély nélküli fegyverbirtoklás ügyében, és egy sor ö, letartóztásra, majd, elit, majd ítéletre is sor került. Két év, öt hónap, illetve öt év, három hónapra ítéltek el embereket a kamarban való részvételért és bűncselekmények elkövetéséért. Csak azért tudtuk ezeket elfogni, mert a, a köszönjük mafiát nem kezdeményezés révén jutottunk el ezekhez az elkövetőkhez. Nagy nemzetközi és hazai sajtó visszhangja volt mindennek, és még ezek alapján tovább mélyítettük az együttműködést, nagyon nagy sikernek értékeltük ezt, hiszen első alkalommal sikerült Olaszországon kívül maffia bűnözőket elfogni, illetve elítélni. Mivel az idő szorít, összefoglalám csak, hogy az öt éves együttműködés során 50 rendezvényt szerveztünk, Roberto Saviano, Tano Grasso, Petra Reschi, Jürgen Roth, Claudio La Camera, Francesco Forgione, Giovanni Impastato, Michele Curto és Rosario Crocetta voltak a, a fővezetői mindezeknek, a rendezvényeknek. Ez maga a meghívó, amit látnak itt. Majd a Flair képviselő beszél is erről a polgári kezdeményezésről és az eredményeket lássuk, Németországban egyedülálló módon először Olaszországon kívül sikerült a kezdeményezés alapján társadalmi érdeklődést és szerveződést kialakítani a mafia harcban, és ezt a rendőrséggel való szerződés révén is megerősítettük. A fő téma az, hogy az anti a mafia harcot hogyan tudja a civil társadalom aktívan támogatni a jogállamiság védelmében, a szervezett gazdasági bűnözés ellen is fellépni a mafia mentes társadalomért. Az, az olasz konzulátus is megnyertük, valamint az olasz kulturális intézetet is bevontuk, a politikusokat, a gazdasági szervezeteket, a külföldiek szervezeteit, a a ipari kamarákat, szakszervezeteket és más társadalmi partnereket sikerült mozgósítani, és így nagyon átfogó ö, szervezetet hoztunk létre. És itt lerövidítem az előadásomat. Még azt szeretném elmondani, hogy a Drangetát is ö, megcéloztuk. Kalab, a Kalab, Kalabriában is ott van a gyökere a és ott, ott sikerült kapcsolatot teremtenünk a helyi civil szervezetekkel, fellépve a drángetől németországi tevékenység ellen is. Úgyhogy joggal mondhatom, mafia, köszönjük, nem kérjük. Köszönöm, Bernard Finger úr. Nos, folytathatjuk majd ezt a témát a kollégák által feltett kérdésekkel. Most Oliviero Allottónak adok szót, aki a Terra del Fuoco szervezet elnök és a Flert is képviseli, bemutatja a nézőpontját, azt illetően, hogy a megelőzésben milyen szerepe lehet a civil társadalomnak a mafia elleni küzdelemben. Köszönöm, elnök asszony! Szeretnék bemutatkozni, a Teradel Folkos szervezet elnöke vagyok, amely a Liberával együtt néhány évvel ezelőtt beindította a FLERT. A FLER egy európai jellegű szervezet, a Freedom, Legality, Right szavakat tűztük zászlójunkra, Tegnap Don Luigi Csotti számolt be erről a szervezetről. Az volt a célunk, hogy a Libera tapasztalatai nyomán megpróbáljuk összefogni az összes szervezetet, amelyek különböző szinten a maffia ellenes küzdelemmel foglalkoznak. Nem csupán igazságszolgáltatási szempontból, hanem a szociális maffia elleni küzdelemmel. Az előttem szólók már jobban kifejtették, azt hiszem, hogy alapvető az együttműködés azok között, akik a maffia ellenes küzdelemmel foglalkoznak különböző szinteken. Alapvető ez a szervezet bűnözés leküzdése érdekében. Ez segíti a rendőrségi erők munkáját, az állam munkáját, az igazságszolgáltatás munkáját, ugyanakkor mentalitásbeli munkára is szükség van, hiszen a maffiát, a maffiákat nem lehet kizárólag a letartóztatásokkal leküzdeni, amelyek elengedhetetlenek, hanem gyökerénél kell kiírtani ezt a problémát, és ez a kihívás volt az, amelyből néhány évvel ezelőtt a Libera megszületett. Ez egy olyan szervezet, amelynek több mint 1500 egysége van egész Olaszországban. A FLER pedig több mint 40 szervezetet fog össze, több mint 30 országban európai szinten, tehát egész Európában nem csupán az Unióban, hanem a Kaukázus térségében, közel-keleten, a földközi tenger déli térségében a Flair három területen kezdett el dolgozni, az egyik a kulturális kihívás, úgymond, hiszen a maffia maffiákat gyakran Európában úgy érzékelik, mint regionális olasz jelenséget, ez valahogy a levegott csövű puska maffiája, amely csak Dél-Olaszországban létezik és az elmúlt évek tapasztalata nagyon jól megmutatta, hogy a szervezett bűnözés és a maffia jelenség egyre transnacionálisabb jelleget ölt, a bizonyítékok, a nyomozás egyre inkább azt mutatják, hogy a szervezet bűnözés határokon átnyúló jellegű. Hogyha pedig létezik egy határokon átnyúló jellegű bűnözés, akkor azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt a kulturális jellegű munkát megkezdeni. A polgárok az aktív polgárság Európája a civil társadalom részvételével. Így meg kell mutatnunk, hogy hogyan lehetséges fellépni a szervezet bűnözés ellen, a civil munkából, a társadalmi munkából kiindulva. Tehát foglalkozunk a szervezet bűnözéssel, de nem csupán és kizárólag a maffiával. A berlini ö, példa csak egy példa erre. Azt hiszem, hogy Európát járva nagyon sok tapasztalatot láthatunk különböző szervezetek részéről. Kelet-Európában is nagyon sok szervezet létezik, amelyek például az embercsempészettel foglalkoznak, embercsempészet problémájával foglalkoznak, tehát az emberi jogok problémájával ahol ugyanis hiányoznak az emberi jogok, ott gyakran nagyon erős a szervezet bűnözés jelensége. Tegnap beszéltünk az ökomafiáról, vagy az embercsempészetről, ez két nagyon erős példa erre. Olaszországban társadalmi jellegű fellépés is nagyon erős, például a legambiente fellépés az ökomafia ellen, és nagyon sok a nyomozás a hulladék illeges hulladékkereskedelem tárgyában. Megmutatja ez, hogy Olaszországból indulnak ki a dolgok, de például aztán akár Romániában tárolják a hulladékot illegálisan, amely esetről néhány hete számoltak be az újságok. Aztán itt van az áldozatok családjának problémája. Megpróbáltunk e tekintetben szintén egy kis hálózatot létrehozni, amely egyre növekszik, erősödik, például Dzsindzsics özvegy és Politoszkaja a meggyilkolt újságírónő fivére részei ennek többek között. Itt arra volt szükség, ahogyan tegnap nagyon jól elmondta Don Csotti, hogy az áldozatok családjai, amelyek gyakran mélységes gyászba süllyedtek, nos gyakran őket egyedül hagyják, és ezt kellett megoldanunk ezt a helyzetet. Európát járva nagyon sok olyan esetet láttunk, kisebb-nagyobb drámákat, emberi drámákat, amikor az áldozatok családjait magukra hagyják. Akár azért, mert nincs egy olyan civil társadalom, amely foglalkozna ezzel a problémával, akár másokok miatt. Aztán, aztán itt van az európai irányelvvel, jogszabályokkal kapcsolatos munka. Amikor Frattini az Európai Bizottság alelnöke volt, akkor megpróbált tudtunk egy közösségi jogszabályt útjára indítani az elkobzás tárgyában és a társadalmi célú újrafelhasználás tárgyában. Olaszországban létezik a 196-os törvény, amely a mafiától elkobzott javak társadalmi felhasználására vonatkozik. Itt ugye a szervezet bűnözés tagjaitól elkobzott javakról van szó. Ennek a törvénynek köszönhetően Ronyonilator a törvény neve Olaszországban újra felhasználják ezeket a javakat társadalmi célokra, szociális célokra. Számukra nagyon erős jelentősége, értéke van ennek, és jó lenne ezt a tapasztalatot európai szintre ültetni. Az első dolog a szimbolikus jelleg ennek az intézkedésnek, a maffia egyik legnagyobb hatalma az, hogy egy adott területen birtokolja a gazdaságot, nem csupán saját céljaira, a szervezet bűnözés céljaira, hanem sajnos hatalommal bír a gazdaság fölött. Dél-Olaszország egyes régiójában a maffia ad munkát az embereknek. Tehát a munka nyilván az emberi méltóságot is jelenti, és ezeken a területeken születtek meg a szövetkezetek, általában nagyon fiatalok részvételével, akik visszaadtak a kollektivitásnak, a közösségnek olyan javakat, amelyek a maffiák, maffia birtokában voltak. Tehát ez, ezek a maffia tagok élethalál urai voltak az adott területeken, és a Ronyonilla Torre törvénynek pontosan az a célja, hogy ezen javakat visszajuttassák a társadalomhoz, méltóságot biztosítva ezzel nekik, a szabad föld termékei címkével ellátott termékek Olaszországban és a világban is értékesítésre kerülnek. Ez mindenképpen egy lehetőség arra, hogy a fiataloknak elmondjuk, hogy lehetséges vállalkozást indítani tiszta eszközökkel, a tiszta gazdaság eszközeivel, nem pedig a maffia kriminális gazdaság eszközeivel. Másrészt van ennek egy gazdasági jellege, jelentősége is, hiszen a szupermarketekben kapható termékek megmutatják, hogy tiszta eszközökkel is lehet vállalkozást indítani, működtetni. Az elkobzás irányelven együtt működtünk a bizottsággal, de sajnos ez az irányelv nem irányozza elő a társadalmi újra felhasználását ezen elkobzott javaknak. A biztossal a FLER és a Libera szervezetek részéről megszerveztük Malmström asszony látogatását Olaszországba, amikor is bemutattuk a például fújai tapasztalatokat ezen a területen, ahol nagyon erős rendszer alakult ki, itt rendszerről beszélek, hiszen Olaszországban az elkobzott javak a 10996 os törvény értelmében úgy működnek, hogy nagyon erős az együttműködés a civil társadalom, a bíróságok és az igazságszolgáltatási szervek a rendőrség között, és ezt a rendszert szeretnénk átültetni európai szintre, a társadalmi újrafelhasználás elvét. Ez a kihívás azt hiszem, hogy mindenképpen európai szinten lenne megoldandó, és megmutatná, hogy itt valóban a polgárok Európájáról van szó. Hiszen nemzedékünk a FLER egyik fő kihívása az, hogy ne csupán a törvények Európája, hanem a konkrét jogok Európája jön, jön létre. És a szervezet bűnözés elleni fellépés azt hiszem, hogy konkrét módja annak, hogy beszélünk nem csupán az emberi, hanem a társadalmi jogokról is. Néhány ö, percet behozva az előttem ö, elhangzott előadásból, elmondanám még így végezettül, hogy jelenleg ö, nem léteznek gazdasági pénzügyi eszközök, amelyek a hozzánk hasonló hálózatokat támogatják. Miért is van ez így? Ez természetesen egy hosszadalmas munka. A bizottság most gondolkodik el velünk együtt a szervezet bűnözés problémáin. Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt beindított egy platformot, Asset for Recovery Office néven, minden EU-s országban négy-öt alkalommal évente kerül sor ülésekre, hogy az asset recovery a vagyon visszaszerzés témájáról beszámoljanak. Nos, itt a civil társadalom tapasztalatai is belefolynak ebbe a munkába, a Libera és a Flair szintén kísérik ezt a munkát tapasztalataikkal, az elkobzott javak, illetve az olasz tapasztalatok tekintetében. Természetesen itt figyelemfelhívó kampányt is végrehajtottunk, de pénzügyi jellegű is ez a munka, hiszen jelenleg nincsenek olyan tenderek, amelyek ilyenfajta tapasztalattal irányulnának a társadalmi szintű küzdelemre a maffia ellen. Természetesen érdekes kihívás lenne az Európai Unió részéről finanszírozni a civil jellegű hálózatokat is, amelyek fellépnek a szervezet bűnözés a maffia ellen. Ezzel elismernék a hozzánk hasonló szervezetek szerepét, jelentőségét rendelkezésére állok a képviselőknek kérdések céljából. Elnök, köszönöm a Lotto elnök úr. Most kezdődjön meg az első kérdéskör. Rögtön meg is adom a szót két percben. Kérem a kollégákat, hogy a kérdést tegyenek fel, hogy megadják a lehetőséget az előadóknak, hogy részletesebben válaszolhassanak. Iakolino úr következik a jelentéstevő két percben. Köszönöm, elnök asszony, meghallgattuk a két előadót, különösen Finger urat, aki több mint 34 éve dolgozik rendőrként, és kiemelte, hogy van itt egy vízválasztó a szervezett bűnözés elleni tevékenységben. Duisburg volt ez a vízválasztó jellegű esemény ebben a küzdelemben. Nos, a szervezett bűnözés elleni küzdelem nagyon hatékony igazságszolgáltatási eszközökkel csak ezen esemény óta zajlik. El tudja elmondani, hogy Duisburg óta Németországban ugyanolyan érzékenységgel kezelik ezt a problémát, mint más tagállamokban, ahol viszont tapasztaltak hiányosságokat az igazságügyi és rendőri együttműködésben. Nagyon erős szándékról tett tanúbizonyságot ebben a küzdelemben, és azért csak köszönetet mondhatunk Finger úrnak. Az elkobzást illetően tegnap is hosszadalmasan beszéltünk a társadalmi célú elkobzásról. A Lives szakbizottságban éppen van erről egy anyag. mert Olaszországban ez az intézkedés létezik, Spanyolországban is, esetleg európai szintű normává válhat majd ez hogy minden tagállamban alkalmazható legyen. Elnök, köszönöm Jakolino úr, most az ALDE nevében két percben Newton Dan képviselő következik. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Finger úr, nagyon köszönöm az előadását. Gondolom, hogy Berlinből utazott ide, hogy hozzánk szóljon, és ez ugye igen messze van, úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk talán egy félreértésről lehet szó, hiszen nem kihallgatás tartunk mi a mafiáról, és a 27 tagállam helyzetét szeretnénk megvizsgálni, és ugye ha azt el is mondta, hogy a, a berlini helyzet milyen, tudna-e valamit mondani az, az oroszokról, a kínaiakról, a, az afrikaiakról, stb. olyan helyzetekről, amelyek minket tényleg ugyanúgy érdekelnek, mint az olaszok. Az egész unió területén nyilván a maffia és az olasz probléma is érdekes, és ön ennek a szakértője. A legfontosabb főváros rendőrfőnökeként azonban biztos, hogy tudna a cigaretta csempészésről, és egy sor más olyan bűncselekményről, illetve szervezett bűnözésről is is szólni, amely nem az olaszokkal kapcsolatos. Alottó úrnak is köszönöm az előadását. A Terodel Fokorról eddig még nem hallottam, és az iPad segítségével sem tudom megtalálni. Van-e weboldaluk? Mert nem tudom neked megtalálni. A torinói weboldal sem említ, semmi, sem említ semmiféle mafiállenes tevékenységet tudom, hogy valahol egy kelet-angliai websájton megtalálható ez a név, de valószínűleg ez nem önökkel kapcsolatos. Matthieu asszony két percben a néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony. Finger úr, sajnálom, hogy késedelemmel érkeztem, és nem tudtam teljes beszámolóját meghallgatni, amely valószínűleg nagyon érdekes volt de hallottam már erről, az ön témájáról néhány kérdést szeretnék feltenni. Nos, Alotto úr szintén nagyon érdekes beszámolót tartott, talán tud válaszolni két kérdésemre. Szeretném tudni, hogy ugye ismerjük a jelenlegi pénzügyi válságot, amely kialakult Európában, de Olaszországban is. Nos, ennek volt a kihatása a maffia tevékenységére hiszen elmondta, hogy a maffia nagyon sok munkát ad a polgároknak, és ez köti az embereket a maffiához sok esetben. Nagyon erős a munkanélküliség Olaszországban és sok más országban, tehát ez a válság kihatott-e a maffia tevékenységére? Ez az első kérdésem. A második kérdésem talán nem politikailag korrekt, de érdekelne, Olaszországra vonatkozik. A Vatikán játszik-e szerepet a maffiában? jó lenne, hogyha kérde, válaszolna erre a politikailag ugyan nem korrekt kérdésre, és hogyha őszintén és bigfanyelvet kerülve tudna erre válaszolni. Elnök, köszönöm, Veronik. A GUE nevében Sandergaard képviselő. Köszönöm szépen, én is megköszönöm ezt a két nagyon érdekes előadást. Finger úrnak szeretnék föltenni egy kérdést most nagyon könnyen elke- úgy képzelhetjük, hogy a bűnözés mindig kül- kívülről érkezik. Hát Dániában ez nem így van. A legnagyobb fenyegetés a Dán demokrácia ellen tulajdonképpen a Dán szervezett bűnözők részéről áll fenn, őket persze segíti külső erők, nemzetközi hálózatok, de saját magunk is nagyon jól el tudjuk látni az országot. Szervezett bűnözéssel nem nincs szükségünk úgymond mások segítségére ehhez. Ezért szeretném, hogyha most egy kicsit arról beszélne, hogyha a német szervezett bűnözés hogy néz ki, és ezen belül is Különösen a motorbiciklis csapatokról szeretnék hallani, a Hells Angelsről, a Bandidosról, vagy akárhogy is hívják őket, ugyanis ők nagyon gyakran a kábítószeres bűncselekmények mögött állnak, ők fenyegetik, ők likvidálják az embereket, és egymás között is háborút folytatnak, és úgy tűnik, hogy Németországban úgy döntöttek, hogy a Hells Angels-t betiltják, a, még más országokban engedélyezve vannak. Ezért szeretném, hogyha néhány információval látnál minket arról, hogy mi a háttere ennek a döntésnek és hogy milyen eredménnyel járt ez a döntés. Köszönöm. Grazie, adesso la parola. Köszönöm. Borszalinó képviselő asszony két percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok Finger úrnak. Azért a dologért, hogy emlékeztetett a palermói gyilkosságok 20 éves évfordulójára. A kollégák kérdései a vitát újra irányították szerencsére egy európai szintre, mert a kétségem, amit ki akartam fejezni, pontosan ehhez kapcsolódik. Csupán az olasz mafian drangeta különösen van-e jelen Németországban? Itt most nem utalok más maffiákra, az orosz, a kínai maffiára, amelyre mások már utaltak, hanem itt most a helyi bűnözésről beszélnék, amely mm, képes arra, hogy összefonódjon a drangetával, és a drangeta tevékenységébe integrálódjon. Tehát a német maffia csupán importált maffia-e vajon, vagy pedig van helyi maffia szcéna is Németországban? Tehát nem csupán az olasz uh, szervezetbűnözés üzenetei érkeznek el oda, és ezekből élnek. Aztán Oliviero Alottóhoz intéznék kérdést, akinek ismerem a tevékenységét, és nagyra becsülöm őt. Uh, amikor Luigi Ciotti bemutatta nekem a Liberát az Európai Parlamentben, és ez 98-ban történt, akkor emlékszem az akkori kollégákra, és ők igen, csak csodálkoztak, hogy létezik egy olyan fajta szervezet, mint a Libera Olaszországban, amely ilyen fajta tevékenységet folytathat. Tehát nagyon nagyra becsülöm a munkáját, azt hiszem, hogy hatalmas előrelépéseket tettek, és a jövőben ez így folytatódik majd tovább. Azonban amikor a dél-olasz mafiáról beszéltél, akkor azt mondtad, hogy ez az egyetlen, amely dél-olaszországban munkát ad. Hát ez nem így van, pont az ellenkezője igaz. A mafia elveszi a munkát, és ez szétrombolja a gazdaságot. Tehát rontja a helyzetet és az emberek életfeltételeit. Ezt tehát korrigálni szeretném ezt a kifejezésedet. Köszönöm. Elnök, köszönöm Rita, két percben Fandenhorcer képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Hálás vagyok mind a két előadásért, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy európai dimenziói van ennek a kérdéskörnek. Ma is hallottunk olasz példákat, illetve az olasz struktúra felépítéséről, ám azt gondolom, hogy ebből általános következtetéseket is le lehet vonni. Köszönöm Finger úr utalását arra, hogy ez a társadalmi helyzettel is összefüggő jelenség, és ezek a struktúrák nagyon sokszor a szegénység soraiból toboroznak tagokat. Úgyhogy kell nagyon komolyan megbeszélni mindennek a társadalmi, szociális hátterét. Mert aki nem, tud, aki nem ruház be elég pénzt a társadalmi struktúrába, aztán később megfizeti ennek az árát busásan. A civil társadalom szervezeteinek mozgósítása is nagyon fontos téma, erről el kell gondolkoznunk. A legalitás, a jogállamiság kultúráját erősítve Európában. A jog, a törvény uralma az egészséges társadalom alapköve, és ezt újra és újra le kell szögeznünk. Nem csak a felvilágosítás fontos, kap fontos szerepet itt, hanem a megelőzés is. Tehát erősíteni kell. Az, aki erősen hisz a, a jogállamiságban és az intézményeiben, az nem lesz áldozata, vagy nem vonzódik a szervezet bűnözés soraiba. Finger úrhoz intézném a kérdésemet. Ez csak egy, amit ismertetett, ez egy berlini modell csak, vagy van más német nagyvárosból is ezzel összevethető modell? És mennyiben sikerült más közösségeket megszólítani, hiszen nem csak az olasz mafia működik, kicsit igazságtalanság az, hogy mindig Olaszországról beszélünk, hanem itt bizony egy európai jelenségről van szó. Alotto úrhoz intézném a kérdésem. Ön szerint lehetséges európai szinten ö, olyan programokat indítani, amely kezdeményezéseket mobilizálhat, és így módon támogathatja a tevékenységüket. Köszönöm, Schmidt képviselő két percben. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek Söndergaard úrral abban, hogy minden országnak megvannak a saját bűnözői, de az a határokon átnyúló bűnözés mégiscsak új jelenség. Dániából ugye Svédországba jut, ahogy az ember meg, megépítette a hidat, mindjárt megváltoztak a körülmények, és meg el kell ismernünk, hogy ez így van. Én mindig támogattam ennek a bizonyos őreszundi hídnak a megépítését, de valóban problémákat okoz, mert a bűnözés így Kopenhágából eljuthat Malmöbe, a Bandidosztól kezdve a Hells Angels-en át a Black Cobráig minden. Úgyhogy meg kell próbálnunk ezzel ellenható intézkedéseket foganatosítani, mert természetesen fontosak a nyitott határok, de ezeket nagyon gyakran kihasználják a bűnöző bandák. A kérdésem a, az én kérdésem is a motorbiciklis bandákhoz kapcsolódik, ugyanis kezdetben nálunk Svédországban ugye voltak ezek a menő macsó ö, ö, motorosok, meg lehetett őket ismerni, kicsit kirekesztettek voltak, de most már nem azok. Ö, nem mindig lehet őket felismerni, azonosítani. Szeretném tudni, Finger úr, hogy önök Németországban hogy harcolnak a motorosok ellen, ö, hiszen nyilván nálunk, önöknél is vannak hogy kezelik önök ezeket a motorbiciklis bandákat? Hiszen úgy tesznek, mintha a társadalom szerves részei lennének, ugyanakkor rendkívül veszélyesek, és hát nem tudunk mindenkit megvédeni ellenük, például minden boltost akit meg akarnak zsarolni. Hogy tudjuk az ilyesfajta bandáktól megvédeni a civil társadalmat? Szeretném, ha erre válaszolna. Grazie Olla. Eh, prima di dare la parola ai nostri ospiti. Köszönöm szépen Olla Schmidt. Mielőtt visszaadnám a szót a vendégünknek, Szeretnék én is eh, egy kérdést feltenni Bent Finger úrnak. kollégáim is eh, kérdeztek már a kontextusról, tehát a, a hátországról, hogy mindez hogy illik az európai, illetve nemzetközi kontextusba az ön tapasztalatai alapján. Az olasz jogszabály a szervezett bűnözés elleni küzdelemben a legrészletesebb, legösszetettebb jogszabály. Milyen nehézségekkel találkoznak nyomozati szempontból, amikor számos szervezett bűnözési hálózatot derítenek fel? és a Duisburgban történtek fényében az a véleménye, hogy a bűn szövetkezet, mint bűncselekmény alapvető-e a szervezet bűnözés és a maffia elleni küzdelemben. Tehát ez egy sokkal világosabb bűncselekmény meghatározás lenne. Érdekelne Olivierohoz intézem ezt a kérdést, hogy a FLER tevékenységét illetően európai szinten volt a lehetőség arra, hogy még inkább egyesítsék tevékenységüket a civil társadalom egyéb hasonló tevékenységeivel Európában milyen fajta tevékenységeket folytattak, illetve vannak-e Európában olyan szervezetek, szövetkezetek, amelyek az önökéhez hasonlóak, és amelyekkel együtt projekteket valósítottak meg. Öt percet adok most Finger úrnak, és öt percet Oliviero Alottonak, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Tessék, Finger úr. Oké, okay, uh... Eh, rendben. Először röviden utalnék arra, hogy az én témaköröm a prevenció, a civil társadalommal együttműködéssel címet viselte, és nem az Európai Unió helyzetét kellett taglaljam a szervezetbűnözés témakörében. Tehát nem az én témaköröm volt ez, de röviden válaszolnék az önkérdésére. Igen, vannak más példák is a megelőzésre, melyek a, az Európai Házban, úgymond, közösségben elindultak. Ezek azonban csak apró indító szikrák. A legmesszebb a berlini együttműködés ment, és az a multidisziplináris munkacsoport, amely a szerzett bűnözés ellen lépett fel 2009-ben, európai le, legjobb gyakorlatokat, best practice-eket katalogizált. Tehát itt Brüsszelben már igyekeztünk ezt bemutatni ezt a példát, és más tagállamoknak is átadni a tapasztalatokat egy katalógus révén mert ez bátorító jel, hogy létezik a, tár- a civil társadalom és a rendőr együttműködés példája, és ez jól működhet. A prevenciót szét lehet választani a jogi területre, tehát a, a, a jog szerinti eljárásra, illetve a szervezetbűnözés elleni fellépés megelőzési szakaszára, és annak teljes sávszélességére. Már gyermekektől, iskoláskortól fogva a munkahelyeken, a családok bevonásával és egy sor más társadalmi ö, fórumon lehet segíteni a szervezett bűnözés elleni harcot. Ezért utaltam a társadalmi szövetére és általában a, a szociális államra. Az Európai Unión belül, illetve Németországban különbséget kell tegyünk a szervezett bűnözés formái között. Németországban több mint 60 nemzeti közösség, illetve etnikum szervez bűnözést, úgymond, vagy bír szerzett bűnözéssel. Az olasz közösség nem csak Németországban, az Olaszországban működő szervezetei harmadik helyen állnak ezen a listán. Az első helyen, csak úgy, mint Nániában, a németek állnak. A németek a leggyakrabban érintett nemzeti közösség, a Németországban megállapított szervezett bűnözői csoportokban. Ám ezek a német csoportok is leginkább nemzetközi szinten működnek. Az európai rendőri erők tapasztalatai szerint, és ez berlini tapasztalataink is megerősítik, kb. 80%-a az elkövetett bűncselekményeknek nemzetközi dimenzióval bír, mármint a szervezett bűnözésről beszélve. És a nemzetközi dimenzió a 80%-a azt jelenti, hogy nem csak Európa, hanem világszerte. Európában, hanem világszerte. Kanadában, Ausztráliában vannak kapcsolódási pontok a világ összes földrészén. És ez Kínát is, és az egész ázsiai területet érintik ezek a hálózatok. Ami a bizonyos bűnelkövetési formák elleni konkrét fellépést illeti, néhány nappal ezelőtt találkoztam a vonatkozó hatóság vezetőjével, a, a Hells Angels és hasonló csoportok ellen fellépő osztály vezetőjével. Ezek olyan csoportok, amelyek különös és erősséggel bírnak nemzetközi hálózatokkal, és rendkívül erőszakosan lépnek fel. Fegyverkereskedelemben például prostitúció, a kényszerprostitúció bűncselekményi formája, és ezzel kapcsolatos illegális embercsempészet, szexuális zsákmányolás azok a bűncselekmények, amelyek kapcsolódnak ehhez a ilyen jellegű csoportokhoz. Tehát a, rengeteg interjút adtam éppen a differenciálás kérdésében, tehát hogy differenciáltan kell megkövezetni ezeket a bűnözői csoportokat és bűncselekményeket, mert a rendőrség és az állam is differenciáltan kell fellépjen arányosság alapján. Nem szabad kriminalizálni a, a, a, a motoros klubok teljes körét, én is motorozok például, hanem az a cél, hogy kiemeljük azokat, a csoportokat, akik bűncselekményeket követnek el, az Easy Rider csoportokat. Őket kell megcélozni, és nem az egész motoros társadalmat úgy volt, mint az összes motoros klubban. Tehát méltányosan mértékkel kell differenciálni. Az a modell, amelyet bemutattam egyébként, eredetileg egy olasz modellként indul Duisburgban, aztán az arab csoportosulások kapcsán is szerveztünk hasonló kezdeményezéseket, a török érdekcsoportok tekintetében is. Tehát egy kommunikációs folyamatot alakítottunk ki, egy nemzetközi szinten megvitatott vagy fellépő bűncselekményi formák ellen. A román és lengyel elkövetői csoportok és látókörünkbe kerültek, tehát különféle etnikai és nemzeti csoportosulások tekintetében kell szervezni hasonló akciókat. Az olaszok nem csak a, a jogalkotási tekintetben követendők, mert az olasz jogalkotás a mafia ellenes törvényekben sokkal előrébb jár, mint, mint a német, és több tagállamban is vannak jó példák. Tehát az észszerű jó megoldásokat érdemes importálni Európába, illetve Olaszországból exportálni ezeket. Egy olyan formát kell kialakítanunk végül Európában, hogy harmonizált ö, jogszabály jogszabályokat hozunk létre, amely éppen a differenciálás mentén azokat a szervezetek ellen lép fel, amelyek leginkább ártalmasak a társadalomra. Ezeket kell kiemelnünk és ezekre koncentrálni. Olivier Alatto. Szerintem Finger úr, öt percben most Olivier Alatto kap szót. Köszönöm a konkrét kérdéseket. Megpróbálok válaszolni. Newton Dan úr első kérdése a Teradelfolkos szervezetünket, illetően org a webcímünk. Torinóban van a székhelyünk. Nagyon sokat dolgozunk a romákkal, menekültekkel kapcsolatosan, tehát a bevándorlás témáját illetően is a szervezetbűnözés, a transznacionális szervezetbűnözés témáját a romák, a bevándorlás, a menekültek témájából kiindulva ismertük meg. Egy példa. Sajnos a bevándorlók, különösen Észak-Olaszországban az első olyan ö, táptalaj, vagy első olyan kör, amely a szervezet bűnözés célpontja. Itt ö, gyakran ö, nagyon rossz sorsú emberekről van szó, akiknek jövedelemre van szükségük. Ugye itt gondolok az Észak-Afrikából érkező menekültekre, akik rengeteg pénzt fizetnek azért, hogy becsempészék őket Európába, és aztán itt az olasz bűn szervezetek első számú áldozataival válnak, itt a mikrokriminalitás jelensége az, aminek részeivé válnak. Ez biztosít nekik keresetet. Mi iskolákban is dolgozunk, kulturális jellegű tevékenységet is kifejtünk, aztán a bevándorlás témájával is foglalkozunk, tehát a jogok és kötelességek témáját próbáljuk összekapcsolni. Például a lakhatáshoz való jog gyakran az Olaszországba érkező bevándorlók számára lehetős, lehetővé teszik, hogy ne kerüljenek be ezekbe a bűnözői körökbe. Nagyon sok kapcsolatunk van Európában is, és ebből született a FLER szervezet. A második kérdés – a válság témája az az, hogy a válság hogy hatott erre a területre. Nos, a tapasztalatunk az, hogy a válság növelte a maffiás szervezet bűnözés hatalmát, így például az uzsora témáját említhetném. Például nem csupán Olaszországra érvényes ez, hanem a vállalkozásokra más helyen is itt a hitelhez való hozzáférés problémája naponta merül fel a vállalatok számára, és sajnos a bűnözői körök, a szervezet bűnözés semmiféle likviditási problémával nem küzd nyilvánvalóan, és a vállalkozók számára ez egy konkrét, gyors lehetőséget jelent a pénzhez jutáshoz, ugyanis a bankok esetében sokkal magasabb kamattal lenne lehetőség hitelfelvételre. Olaszországban sajnos nem csupán Olaszországban jól ismert ez a jelenség. Potenciában vettem részt egy konferencián, ahol az uzsarat témája volt a központban, illetve a zsarolás témája ez szintén nagyon erős jelenség Olaszországban, és szintén kapcsolódik a bevándorlás témájához. A zsarolás erőteljesen felmerül olyan személyek esetében, akiknek hiteleket kell törleszteniük. Nyilvánvaló, hogy a maffia Olaszországban nem fizeti meg a válságárát, az építőipar és a kábít kábítószer ipar úgymond nem került egyáltalán válságba, hatalmas pénzforgalmat bonyolít ez a bűnözési ágazat, Egyre inkább növekszenek az ebből származó jövedelmek, és ide kapcsolódik rögtön a pénzmosás problémája is, tehát az uzsora, a pénzmosás, ezek ide kapcsolódnak, aztán persze a prostitúció, a fegyverkereskedelem szintén kihasználják a válság hatásait, hogy akár a legális ágazatokba, szektorokba is benyomuljanak. Amit Porcelina asszony mondott, talán rosszul fejtettem ki mondandómat. Itt nyilván uh, árnyék zónákról van szó, és még itt van a Vatikán, az egyház témája, ami felvetődött Olaszországban. A Vatikán, az egyház és a maffia erőteljes összefonódásait tapasztalhattuk. A Vatikán természetesen nagyon erős szociális jelleggel is rendelkezik, uh, nagyon sok lelkész lép fel a maffia ellenes küzdelemben, ugyanakkor a Vatikán pénzügyi kapcsolódásokat is kialakított. Jelenleg zajlik egy nyomozás Olaszországban, nagy teret foglal el ez az újságokban. Talán nem lehet itt a maffiáról beszélni ebben a vonatkozásban, de a szervezet bűnözésről igen, a Vatikán összefüggésében. Tehát ez a Vatikánban is beszivárgott. Uh, a maffia inkább az állam és a szervezett bűnözés közötti kapcsolatokat jeleníti meg. Sajnos az egyházzal is vannak ilyenfajta kapcsolatok. Nyilván az egyháznak megvannak a szociális dimenziói is. Szilvia Costa utalt tegnap a sok kis plébánia példájára, amelyek nagyon keményen fellépnek a szervezett bűnözéssel, a maffiával szemben. Aztán a finanszírozásuk egy gyors válasz most az Európai Bizottság és különösen Malmström asszony finanszírozza a szervezet bűnözés elleni projekteket az IZEK programmal. Ott nincsenek olyan programok ezen belül, amelyek a civil társadalomra irányulnak. A biztos asszony, illetve Stefano Manservizi főigazgató 2014-től finanszírozásokat kíván biztosítani szociális szinten a szervezet bűnözés elleni küzdelemhez. A biztos asszony ugye megtekintette az elkobzott javakkal kapcsolatos projekteket Olaszországban, és azt hiszem, hogy ennek nyomán megkezdődhet a munka ezzel kapcsolatban. Az ízek tender, ennek a legvilágosabb kifejeződése, ugyanis a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek méltóságot kell biztosítani ö, sze, ö, társadalmi szinten is. Azt hiszem, hogy itt nem egy új programra lenne szükség, hanem a mellétező programba kellene beilleszteni a szociális ö, munka témáját ezen a területen. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam. El nem, még itt van Elfenó asszony utolsó kérdése lehetem, hogy már túléptem az időkeretemet. Szerbiára, Koszovóra, Romániára gondolok. Nis városára Szerbiában ott van egy szervezet, amely az embercsempészettel foglalkozik, kizárólag szociális társadalmi szinten. Megpróbálja elvágni a szervezet bűnözés forrásait. Koszovóban, Montenegróban két szervezet működik, az egyik ö, ifjúsági szervezet, a másik nem. Ezek a pénzmosással foglalkoznak, és a pénzmosás, illetve a korrupció kapcsolatával. Tehát nagyon erős szociális jellegű munka folyik ott is. Ez két gyors válasz. Aztán nem tudom, hogy az Európai Bizottság megpróbál Olaszországon kívül is más helyszíni tapasztalatokat megismerni azt hiszem, hogy nagyon jó volt az elkobzott javakkal kapcsolatos projektek megtekintése, hiszen ez nagyon hasznos, látjuk a szociális hasznát az ilyenfajta projekteknek, de meg kell nézni, hogy Európában milyen más szervezetek foglalkoznak a szervezet bűnözés elleni küzdelemmel. Köszönöm Finger úr, köszönöm Alotto úr, és elmondhatom, hogy a jövő héten a Krim munkái ezzel nem zárulnak le, ez az utolsó ülésünk most Brüsszelben, de aztán hétfőn foglal, folytatódnak a Krim ülései. Szerbiába látogatunk egy delegációval. Talán, hogyha megadja ezeket a kapcsolat tartó pontokat, az hasznos lenne számunkra, és október végén, november elején pedig Olaszországba látogatunk a koordinátorok ülésén. Pontosan arról döntöttünk, hogy az elkobzott javakat fogjuk felkeresni majd Olaszországban. Tehát azt hiszem, hogy már jól előre is látta, hogy szakbizottságként miket fogunk tenni a jövőben. Köszönöm szépen beszámolóikat, ezek nagyon világosak és közvetlenek voltak, konkrétak válaszadásaikban is. Noi proseguiamo adesso con l'ultimo cluster. Folytassuk az utolsó panellel. Ez tehát a nyári szünet előtt az utolsó ülésünk itt Brüsszelben. Hétfőtől misszióra látogatunk Szerbiába, hogy mondtam. A két utolsó előadás nagyon kényes kérdésekkel foglalkozik, gyakran váltottak ki ezek vitát. Az első a büntetés végrehajtási intézetek kezelése, a büntetés végrehajtás a szervezet bűnözéshez kötődő bűncselekmények esetében, és az alapvető jogok védelme e tekintetben. Itt van Castillo úr körünkben, aki a spanyol büntetés végrehajtás intézetek vezetője. Itt van körünkben Jonas Krimhéden, aki az Európai Alapjogi Ügynökség programmenedzsere. Ugyanaz marad a vitamódszer, 15-15 percet kap a két előadó, aztán két-két percet kapnak a jelentéstevők, a koordinátorok és a kollégekért is, feltevés céljából. Rögtön meg is adom a szót a spanyol büntetés végrehajtás vezetőjének, Castillero úrnak, aki bemutatja majd nézőpontját a büntetés végrehajtás intézetek kezelését, irányítását illetően, illetve a szervezett bűnözés okán kiszabott büntetések végrehajtását illetően tessék. Muchas gracias, presidenta. En primer... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak az Európai Parlament eme külön szakbizottságának ülésére. Nagyon köszönöm elnök asszonynak ezt a meghívást spanyolul fogom megtartani az előadásomat. A szervezett bűnözés jelensége a békét, a biztonságot, sőt a nemzetek szuverenitását is fenyegeti. Antonio Costa mondta ezt, aki az ENSZ kábító szer ellenőrzés bűnmegező irodájának vezetője. Tehát a szervezett bűnözői csoportok egy meghatározott cél, célért küzdenek, úgymond, cél érdekében szerveződtek, ezek lehetnek terrorista célú csoportok is, nálunk elsősorban erről van szó, de ugyanakkor maffia tevékenységeket is végezhetnek. De van olyan jellegű szervezett bűnözés is, amely gazdasági haszonra épül, Ezeknek a célja az, hogy a csoport az, az új tagoknak átadja a csoport által felállított szabályrendszert. Spanyolországban 1999 óta erősödik a pénzmosási és gazdasági bűnözési tevékenység a szervezet bűnözésen belül. Hogyha azt tekintjük meg, hogy ezt a jelenséget a spanyol jogalkotás hogy próbálja megkezelni, azt mondhatjuk, amikor az ítéletekről beszélünk, akkor megpróbálunk egyrészt a rehabilitációra koncentrálni, az elítéltek rehabilitációjára, valamint arra, hogy hogy kezeljük ezeket a bizonyos elítélteket. Nyilván nagyon fontos, hogy az ítéletet teljes hosszában kitöltsék, de ugyanakkor megpróbáljuk azt is elérni, hogy amíg börtönben vannak, addig kicsit hasznosabban tudjuk az eltöltött időt megszervezni. Sajnos a büntetés végrehajtási intézetek gyakran frusztráltak, mivel képtelenek jelentős változásokat hozni. Az állami hatóságok általában arra gondolnak, hogy az elítélteket vissza kell integrálni a társadalomba, mégpedig olyan módon, hogy a jövőben tartsák tiszteletbe a törvényeket, és ne fenyegessék a társadalmat. Biztosítanunk kell az elítéltekkel kapcsolatban az, hogy a személyiségi jogaikat, alapvető jogaikat figyelembe vegyük, ugyanakkor el kell őket rettentenünk a további bűnözéstől. Egy 1979-es organikus törvény Spanyolországban még nem szólt a szervezett bűnözésről, viszont az ilyenfajta elítéltek, és az ilyenfajta elítéltekről sem szólt, illetve az ilyenfajta elítéltek kezeléséről. Egy 2003-as törvényben jelenik meg először ez a jelenség, amely különleges körülményeket szab meg a szervezett bűnözést elkövetett elítéltek számára. Itt a olyasfajta összehasonlítás jelenik meg, amely összehasonlítja a szervezett bűnözést elkövetőeket, a terrorista bűncselekményeket elkövetettekkel. A büntetés végrehajtási intézeteken belül reformot hajtottunk végre, mégpedig a különböző börtönadminisztrációs törvényeken belül. Van egy külön bíróság, amely a terrorizmus, illetve szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűnöket kezeli, Madridban található, és az országban mindenhol vannak részei, Audiencia Nacionalnak hívják, és ez, ez szabja ki azokat az ítéleteket, amelyek az adott említett bűncselekményekre tartoz, vonatkoznak, azon kívül van egy külön magisztrátus is, amely szintén a terrorizmussal, illetve szervezett bűnözéssel foglalkozó bűnözőket kezeli. Hogy milyen kockázatokat jelentenek ezek az elítéltek, akik a szervezett bűnöző szövetségek tagjai. Először is a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottjait korruptálhatják, megvesztegethetik őket annak érdekében, hogy külön elbánásban részesítsék őket, és akár még a bűnszervezetekbe való beszervezésük is fennállhat. Az elítéltek csoportjait is megzavarhatják, illetve dominálhatják, és ez azt is jelentheti, hogy amikor aztán az élető elítéltek kiszabadulnak, akkor ők is tagjai lesznek ennek a szervezet bűnöző bűn, bűnszervezetnek. És már a börtönben megtanítják elítélt társaiknak a különböző módszereket és technikákat. Ezen kívül a, a, a akár szökéseket is rend, szervezhetnek, illetve más szervezetek konkurens szervezetek elleni tevékenységeket is folytathatnak vendetta és egyéb jelleggel a börtönön belül, illetve különböző módszerekkel privilégiumokat próbálnak meg elérni saját maguk számára. Aztán fennáll annak a lehetősége is, illetve annak a kockázata is, hogy a bűnszervezet a börtönön belül is dominanciát alakít ki, és tovább viszi a börtönbe is a különböző szervezetek közötti ellenségeskedést, és akkor itt a konfliktus bekerül a börtönökbe. A, nálunk ez különösen égető most ez a helyzet, hiszen gyakran a börtönökben az elítélteket használják ki arra, hogy a börtönön belül, illetve a börtönön kívül is különféle privilégiumokat érhessenek el. Először tehát vázolni fogom a helyzetet, utána pedig még a terrorizmusra is ki fogok térni egy kicsit. Nálunk a nemzeti terrorizmus már nagyon régen létezik, és továbbra is virágzó. Nagyon régen működik, és annak ellenére, hogy most már nem követnek el terrorista cselekményeket, még mindig léteznek ezek a szövetségek, és nagyon sok tagjuk a börtönökben ül. A börtönben dolgozók nagyon világos útmutatást kapnak arra vonatkozólag, hogy hogy kell ezeket az elítélteket kezelni, és van egy olyan speciális egység, amely a börtönökben elkövetett bűncselekményeket kezeli. Nálunk a belügyminisztérium alá tartoznak különben a büntetés végrehajtási intézetek, még más országokban általában az igazságügyminisztérium alá. Vannak információs hálózatok, amelyek a különböző börtönök között működnek, és ezt is külön módszerekkel kell kezelnünk a börtönökön belül. Úgyhogy ezekre az elítéltek, ezek kell kapcsolatban, az elítéletekkel kapcsolatban mindig készítünk egy külön dossziét, és eh, ezekben gyűjtjük össze azokat az információkat, amelyeket, eh, amelyekkel rendelkezünk, tehát mindenki, akit terrorizmusért vagy szervezett bűnözésért ítéltek el, ilyen módon eh, nagyobb figyelmet érdemel, és akkor ki tudjuk szűrni azokat, akik a társadalomra különösképpen nagy fenyegetést jelentenek. A rendőri erőkkel, a biztonsági szervezetekkel nagyon szorosan együttműködünk az ország egész területén, annak érdekében, hogy minden, minél több információt gyűjtsünk, és ezeket átadjuk a büntetés végrehajtási intézeteknek. A különböző intervenciós programokkal kapcsolatban a szervezett bűnözéssel foglalkozottakat megpróbáljuk elkülöníteni. A különböző egymással versengő szervezetek tagjait megpróbáljuk elkülöníteni egymástól, különböző börtönökbe küldjük őket annak érdekében, hogy segítsük a börtönéletbe való beilleszkedésüket, és hogy elősegítsük azt, hogy felhagyjanak a börtönben a különböző bűncselekményekkel a kommunikációjukat bizonyos szempontból korlátozzuk, nem tudnak mindenféle számítógépes, illetve nyomtatott információhoz hozzájutni, nem tudnak teljesen szabadon kommunikálni az elítéltársaikkal, és mindenféle más emberi kontaktust is nagyon szorosan nyomon követünk, figyelünk, és a más szervezett csoportokkal tartott kapcsolataikat is figyeljük, illetve korlátozzuk. Azon kívül az eltávozásokat sem, az eltávozásokat is igen szigorúan szabjuk meg. Van egy különös, külön oktatási tréning program, amelyet az ilyen bűnözökkel foglalkozó személyzet számára alakítottunk ki. Több mint 60 ezer ilyen elítélt van Spanyolországban. Nálunk a nálunk ö, ugyanakkor Katalóniában még ezen kívül tízezer, akik egy másik rendszerhez tartoznak szervezett bűnözésért elítélt bűnözőkből 668 van. Tehát jelenleg 368 olyan elítéltül, aki, ö, ö, ö, aki szervezett bűnözésért ül, 357-en férfiak ezők között. Legtöbbjük spanyol, de Olaszországból, Venezuelából, Romániából, Törökországból, Mexikóból, Marokkóból származó elítéltek is vannak különböző kis csoportok, más nációkból származó csoportok, e között a 305 valahány ember között. 9 és 20 év között húzódik meg az elítélt a letöltendő évek száma, általában kábítószerre való visszaélés, pénzmosás, autócsempészet, fegyvercsempészet, embercsempészet, korrupciós bűncselekmények, rádióaktív anyagok csempészete, prostitúció, művészeti alkotások, illetve védett állatok csempészete, illetve emberrablások büntette miatt ítélték el ezeket az embereket, és a bűncselekmények legelső sorban a, határ, a partvidékeken fordultak elő, és a, ahogy az ország közepe felé haladunk, egyre ritkábban fordulnak elő ezek a bűncselekmények. Nemzeti terrorizmusért összesen 554 négyen ülnek, 86-an ezek közül nők, a többi férfi, és nagy részük több mint 20 évi börtönbüntetést kapott. Ezen kívül a dzsihadista mozgalom tagjait, illetve a július 4 mozgalom tagjait is magába foglalja. Az elítéltek köre, ők is 9 és 20 év közötti hosszúságú börtönbüntetést kaptak. Ugye ezek általában Marokkó, Algéria, Szíria és egyéb arab országokból származnak, mivel ezek határokon átnyúló jellegű bűncselekmények. Mivel az időm rövid, ezért még elmondanám, hogy a szervezett bűnözést elkövetők kezelése során azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés az olyan elítélt, aki incidenst okoz a börtönökben. Tulajdonképpen az utóbbi 21 év során csak egy szökési kísérlet történt meg, és a, a börtönben dolgozók korrupciója, illetve megvesztegetése is eléggé minimális illetve más administratív jellegű bűncselekményből sem volt túlságosan sok. Voltak fenyegetések, illetve bizonyítékok elrejtése, stb., de ezek is tulajdonképpen jelentéktelen számú bűncselekményt képviselnek. Sikeresek voltunk a tekintetben is, hogy a börtönben dolgozók elleni panaszok számát csökkentsük, Ezeket a, az elítélteket ugyan nagyon gazdag szervezetek támogatják, de ennek ellenére jó eredményeink voltak. A társadalomban való beilleszkedés jár tulajdonképpen a legkevesebb sikerrel, különösen a kábítószer kereskedelem területén mondható el az, hogy nagyon sok ügynök, nagyon sok ö, itt e-, ezen a téren működő bűnös, bűnöző volt korábban börtönben, és tért vissza, vagy lépett be erre a területre a börtönbüntetés után. Viszont nemrégen indítottunk egy programot, amely pontosan a társadalomba való visszailleszkedést, vagy újrabeilleszkedést támogatja. Ez egy specifikus program, amelynek az a lényege, hogy Egyrészt biztosítsuk azt, hogy teljes mértékben letöltik a börtönbüntetésük idejét az elítéltek, viszont támogatunk mindenféle olyan tevékenységet, amely a társadalomba való újrabeilleszkedésüket támogatja. Természetesen a terrorizmusért ülő elítéltek tevékenysége a pusztítás, amit okoztak, és az eh, bűncselekményük elítélése azt jelenti, hogy velük kapcsolatban külön intézkedéseket kell hoznunk, más hozzáállást kell tanúsítanunk. Például a terrorizmust elkövető elítéltek, akik világosan fenyegetést jelentenek a társadalomra, velük kapcsolatban valóban a legfontosabb a fegyelem és a következtetés, következetesség fenntartása. Minden esetre megpróbáljuk a pozitív, elkülönítő lépéseket ösztönözni, hogy a különböző szervezetek ne keveretessenek egymással, és teljes mértékben betartjuk a szabályokat, ugyanakkor lehetőséget adunk arra az elítélteknek, hogy ők saját maguknak is szervezzenek visszailleszkedési programokat, annak érdekében, hogy a terrorista bűnszervezetektől el tudjanak szigetelődni. és ez a újra beilleszkedési program nagyon sikeres volt, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelmesen meghallgattak. Grazie, signor Cassillei. Adesso... Kösz, köszönöm, Cassillas úr. Most Jonas Grindemnek adom meg a szót az Európai Alapjogi Ügynökség részéről. Önnek is 15 perce van, és ezt követően megnyitjuk a vitát, tessék. Grazie, thank you very much. Köszönöm szépen. Öröm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy meghívtak e meghallgatásra, melynek témája rendkívül fontos számunkra is. És általában a szakbizottságuk témája szempontjából az alapjogok és az emberi jogok nagyon fontosak. Köszönjük Alfano elnök meghívását és köszönjük a Sulcának által írott levelet, amely meghívá, a meghívást megerősítette. Három aspektusról szeretnék beszélni. Szervezetünkről, az alapjogi ügynökségről, hogyan kapcsolódik ez a szervezet bűnözés elleni harchoz, harmadsorban pedig szeretnék egy rövid áttekintést adni az alapjogi aspektusáról a szervezet bűnözésnek. Tehát három pont az FRA intézményről. Bécsben van a központunk, EU intézményeket és tagállamoknak adunk tanácsadást az EU jogszabályok végrehajtásában az alapjogokról és az alapjogi normákhoz való igazodásról. Másodszorban e, proaktív felhatalmazásunk van, ha mondhatom így, hogy kutassunk, tervezzünk komparatív tanulmányokat szociológiai és jogi, valamint jogszociológiai szempontból, egy öt éves program során is, amelyet a bizottság indított el a parlament és a tanács jóváhagyásával. Van egy úgynevezett reaktív felhatalmazásunk is, ezek a véleményeikben öltenek testet, ahol is a három EU intézmény kér, bármelyének kérésére, az önök kérnek, önöket is beleértve, jogalkotás tervezetekhez járulunk hozzá tanulmányokkal, véleményekkel, meg olyan témákra is kitérünk, amelyek a proaktív felhatalmazásunk 5 éves programján kívül állnak. Tehát, hogyha három intézmény bármelyikkel kér bennünket, akkor kilépünk e tematikus területről a véleményeink révén, ahogy ma is tesszük. Másik kérdésem, hogy az alapjogi ügynökség mit tett a szervezetbűnözés ellen? Hát konkrét ilyen címzettel semmit, ám több olyan téma, amelyel foglalkozunk, kapcsolódik a szerzett bűnözéshez. Néhány példát szeretnék adni erről. A komparatív tanulmányok és a kézikönyvek például a gyermekcsempészetről írtunk egy jelentést, van egy kézikönyvünk a, a profilírozásról, a diszkriminációs etnikus profilkészítésről, a rendőrség részéről, az igazságszolgáltáshoz való hozzáférésben megvalósuló diszkrimináció témájában, aztán a bűncselekmények áldozatainak jogairól készítettünk tanulmányt 27 tagállamban és Horvátországban, egy összehasonlító tanulmányt. Összevetettük, hogy mi működik jól, úgy olyan stratégia listát állítsunk össze, amely megjelöli, hogy mi az, ami jól működik, nem működik, nem működik jól, e modellek összehasonlításában. És a áldozatok védelme a bizonyíték minőség szempontjából is nagyon fontos elem. A bevándorlók csempészéséről is készítettünk tanulmányt, harmadik országok állampolgárait érintő bevándorlás tekintetében a nem rendezett helyzetekben jövőre a munkaerővel való visszaélés súlyos formáiról írunk tanulmányt, ez az ILO témaköréhez csatlakozik. Ezen túl ügynökségünk ugyan reaktív véleményeket is ír, tehát megkeresésre készítünk tanulmányokat. Például az utas névlista témájában, amelyet bizonyal jól ismernek, ebben írtunk véleményt, aztán egy másik véleményünket tavaly adtuk ki az európai elfogató parancs tekintetében az ala, annak alapjogi aspektusát vizsgálva, a bizonyítékok átadását is beleértve. Egy harmadik vetülete a tevékenységnek a csere és együttműködés. A velünk együttműködő intézményekről sokat hallottak a meghallgatás során. A Frontex az egyik ilyen intézmény, amelyet szorosan együttműködünk, képzés tekintetében a, a határőrök képzésének tanter, tantervét ben is segítünk, alapjogi stratégia létrehozásában, a Szipollal, a rendőrképzésben írtunk egy képzési tankönyvet, mely a, rend, a Nemzeti Rendőrakadémiákkal együtt íródott. Az Európollal is rendszeresen együttműködünk. Szara és már két más kollégám is itt ül, akikkel Hágában dolgoztunk az Európol együtt, az embercsempészet, az adatvédelem és a kényszermunka tárgyában. És a bel- és igazságügyi ügynökséggel is szoros együttműködésben állunk. Utolsó gondolatom a tevékenységek kapcsolatban a bűncselekmények jövedelmének lefoglalása és a különféle egyéb állami bankszámlák befagyasztása tekintetében is adunk tanácsadást. Most pedig hadd szóljak az alapjogok és a bűn, szerzett bűnözés összefüggésről. Igyekszem tartani az időmet. Az emberi jogok, alapjogok fontosságát előző hozzászólásokban is aláhúzták, ma reggel is az előadók. Fontos ez a szerzett bűnözés elleni fellépésben és megáltalában a bűncselekmények elleni fellépésben. Hiszen az ilyen bűncselekmények áldozatának jogait is figyelembe kell vennünk, de a, az, az áldozatokét is, de a gyanústöktöket és elítéltekét is az öt éves igazságügyi programban egy nyílt és biztonságos Európáról van szó, amely támogat, szolgáltat és véd az állampolgárok felé. A Stockholm program is aláhúzza az alapjogok fontosságát, idézem, az Európai Unió fel kell lépjen a biztonság, az igazság és az emberi jogok mellett, együtt és külön-külön is. Ez a fő üzenete a az én hozzászólásomnak is egyszerűen összefoglalva. Luxemburg és Strasbourg a két bíróság helyszín, amelynek a joggyakorlata a legfontosabb számunkra, az Emberjogi Bíróság és az Európai Bíróság. A 7 8 területet tudnék röviden megjelölni, amely a joggyakorlatban körüljárható, és amely a szervezett bűnözés vonatkozik. A, a magán életvédelme, adatvédelem, a, az elfogás körülményei, például, hogy lehet-e valakit magánzárkába tenni, a ö, méltányos bírósági tárgyalás, a vagyontárgyak lefoglalása, az áldozatok jogai, a Pupino esetben vizsgálja ezt a luxemburgi bíróság, a megfigyelés, például a lehallgatás, a derogációk lehetősége vészhelyzetekben mennyiben lehet eltérni, tehát a Strasburgi Bíróság is vizsgálja ezt a kérdést, terrorista ellenes tevékenység, antiterrorista tevékenység, mind a két bíróság vizsgál ilyen ügyeket, adatvédelmi és vádlottvédelmi kérdéseket. Ezekről tudnék részletesen beszélni, de az órára pillantva látom, hogy erre nem lesz idő. Inkább összefoglalnám, hogy minden azon esetben, amelyre utaltam, arról van szó, hogy az államhatalom arányos használatáról van szó a, közvéd, a közérdek védelmében. Ne legyünk tehát naivak. Ki kell egy egyensúlyt kell tartanunk például a, a vádlottak jogai és a, a hatalomgyakorlás céljai között. A Strasbourg és luxemburgi bíróság esetjogából ismertettem a témákat, amelyek a szervezetbűnös elleni harchoz kapcsolódnak. Vannak az olyan, olyan monitoring testületek, amelyekkel szervezetünk folyamatosan kapcsolatot tart a jogi helyzet vizsgálatában. A CPT, a, a kínzás ellenes, kínzás megelőzés európai ö, ügynökség, a pénzmosás elleni ügynökség, az ENSZ ö, emberjogi bizottsága, illetve kínzás ellenes bizottsága az ILO, és folytathatnám a sort. Tehát ezek azok a jogforrások és jogértelmezési ö, ö, intézmények, amelyekre támaszkodhat ügynökségünk az elemzési munkája során. Összefoglalva tehát, három témát foglaltam össze. Ügynökségünk eddigi tevékenységét és eredményeit, és azt, hogy hogyan kapcsolódik az alapjogok védelme a szerzett bűnözés elleni harchoz. Az alapjogok védelme a szerzett bűnözés elleni harc hitelességének és sikerességének záloga. Korai hozzájárulásról is szolgálhatunk, ilyen megre- rendezvények során, mint a mai is, ha megkeresnek bennünket, ott, ahol nincs aktív felhatalmazásunk, ám hozzá, hozzászólhatunk jogszabálytervezetekhez és más anyagokhoz, ahol is a bíróságok joggyakorlatára támaszkodva és a különféle monitoring testületek tapasztalatára támaszkodva tudunk véleményt alkotni, illetve objektív és kiegyensúlyozott elemzést adni a jogi helyzetről adott esetekben. Csak körvonalában tudtam említeni a, az alapjogok érvényesülésének fontosságát, illetve a, ezekről szóló tanulmányainkat. Utolsó gondolatom az, hogy köszönöm még egyszer, hogy az alapjogok fontosságát belátva vizsgálják annak lehetőségét és annak jelentőségét az önök szakbizottságának fontos tematikus munkájában. Köszönöm, Dém Heden úr. Köszönöm Castillaro úrnak is. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Véleményük alapvető jelentőségű munkáink végrehajtása szempontjából, mert ami Jakolino úr jelentését illeti. Ezen panelbe két témát kívántunk beilleszteni, hiszen nagyon fontos az alapvető jogok védelme, ugyanakkor fennáll annak a szükségessége is, hogy megértsük, hogyan lehet a büntetés végrehajtási intézeteket felhasználni a reintegráció céljaira. Ezek a személyek hibát követtek el, azonban a büntetésük célja nyilván a reintegráció. Nagyon érdekes volt Castillero úr beszámolója amely kiemelte, hogy a büntetés végrehajtása, fogadtatás célja pontosan az átnevelés, a reintegráció. Két percben kapnak szót. A képviselők kérem, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel, hogy előadóink részletesen beszámolhassanak észrevételeikről. Iakolino úr, a jelentéstevő kezdi a sort. Köszönöm, elnök asszony. Az első előadás Castillero úr előadásának csak egy részét hallottam. Ugyanakkor teljes egészében meghallgattam az EU alapjogi ügynöksége részéről Grimhenden úr előadását. Elnök úr, azonnal fel is teszem a kérdést. Nem mindig könnyű az alapvető jogok védelme azok esetében, akiknek büntetésüket kell letölteniük, különösen amikor zsúfolt börtönökben történik a büntetés végrehajtás Spanyolországban és Olaszországban, de más országokban is az eléggé gyakori jelenség. Igazságos eljárásra van szükség, szükség van az alapvető jogok védelmére a nyomozás során is. Igazgató úr előadásában nem utalt a szigorított fogvatartásra, a dánok, vagy akár angolok, vagy más nemzetek képviselői számára talán nem világos, hogy mennyire fontos lehet a szigorított fogra, fogvatartás, amely elszigeteli a mafiózókat a külvilág gal való kapcsolattartástól, hiszen egyébként továbbra is utasításokat adhatnának. Mit gondol erről az intézkedésről, amely az olasz rendszer sajátossága, ugyanakkor az alapvető alapjogi ügynökség igazgatóját kérdezném, hogy a súlyos bűncselekmények esetében, hogyha az alapvető jogok védelme milyen körülmények között kerülhet csökkentésre a közérdek céljából. Elnök, köszönöm. Alde nevében Newton Dan képviselő kapszott képezben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindkét előadónak szeretném megkér, megköszönni a kiváló előadásokat. Nagyon értékesek voltak számunkra, és nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszú utat tettek meg azért, hogy ebben a jó ügyben, Brüsszelben hozzánk szólhassanak. Először is a spanyol igazgatóhoz szólnék. Elég sok kérdésem lenne. Ha azt szeretném kérdezni, hogy a börtönreform, és ezen belül különösen a szervezett bűnözésről szóló reform keretében milyen százaléka a bűnözőknek az, aki ennek a programnak a segítségével vissza tud térni a társadalomba? A másik pedig az, hogy Európa ezek ellen, az et, bűnözők ellen hogy tud jobban fellépni, hogy tud eredményesebben harcolni. Ön szer, mit, milyen változtatásokat szeretne látni európai szinten, az ön területén belül? Ö, hiszen ö, kérem, hogy most gyakorlatilag próbáljon meg nem úgy föllépni, mintha csak spanyol hatásköre lenne, hanem egyszerűen próbálja meg nekünk elmondani, hogy európai szinten az önvéleménye szerint mit lehetne tenni a helyzetjavítása érdekében, ön mit tud ajánlani? Az alapvető jogi szak, szakértő felé mondanám, akinek szintén megköszönöm az elmondottakat, hiszen az alapvető jogok, ugyan az alap, alapjogok nagyon fontosak. Mi legyen a következő évi jelentésünkben? Milyen változtatásokat tartana önlegalkalmasabbnak? alkalmasabbnak? szintén az ügynökségi sapkáját vegye le, és most a polgárként és szakértőként összegyűjtött tapasztalatai alapján mondja el nekünk, hogy milyen változtatásokra van szükség. Hadd hozzak egy példát, egy rendőrrel beszéltem, aki internetes bűncselekményekkel foglalkozik. Azt mondja, hogy Európában illegális internet segítségével elfogni egy bűnözőt. Tehát, hogyha interneten keresztül ö, ö, beszűrődünk egy bűnöző csoportba, ö, akkor ezzel, hogy ilyen módon próbáljuk őket csapdába csalni, megsértjük az emberi jogaikat. Míg például Amerikában teljesen legális az ilyenfajta cselek, cselekvés, az ilyenfajta tevékenység. Ö, tehát tulajdonképpen saját magunk kezét kötjük meg azzal, hogy ilyen szabályoknak kell megfelelnünk. Tehát, hogyha most nem ügynökségvezetőként, hanem szakértőként nyilatkozna arról, hogy ilyesfajta területen mit tudunk tenni, annak nagyon örülnék. Köszönöm Newton Dan, a néppárt nevében Matyő asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a két előadónak. Nagyon érdekfeszítő beszámolókat. Castillo úr, Spanyolország a büntetés végrehajtás valamennyi területén példaértékű munkát végzett. A tagállamok számára példamutató ez. Országomban volt néhány sajnálatos szomorú esemény, affair, vagy 15 évvel ezelőtt volt egy olyan elítélt, aki cellájából irányította a kokain kereskedelmet. Nagyon jól emlékszünk még erre az afférra, az internethálózat formálisan tiltott. Felkerestem számos börtönt Franciaországban, és az a meg, meglepett, hogy az internetet igenis használják, talán ö, mobiltelefon segítségével, vagy a látogatók által ö, becsempészett eszközök segítségével, ö, vagy el tudom képzelni azt is, hogy korrumpálják a fegyőröket, és gyakran még az áldozatok családjainak is szörnyű üzeneteket küldözgettek ilyen eszközök segítségével a börtönből az elítéltek. Nem e, ismerem a spanyol helyzetet, de az a kérdésem, hogy e, hogyan e, lehet olyan fegyőröket, ügyvédeket e, biztosítani e, ezen a területen, amelyek, akik nem korruptak, és továbbra is e, erkölcsileg sérthetetlenek. Franciaországban sajnálatos módon a börtönökben a személyzet alkalmanként szerencsére nem mindig, de korrupt. Ön azt is elmondta, hogy van néhány nő az elítéltek között a szervezet bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények miatt. Mindenhol esélyegyenlőség uralkodik, de nos, miért is vannak szinte csak férfiak ezen elítéltek között, tehát a szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények miatt elítéltek között. Aztán az alapjogi ügynökséget illetően nagyon sokrétű a tevékenységi területük, a LIBE és a KONT tagja egyaránt vagyok, és látom, hogy mennyi munkát végeznek. Nagyon sok sikert, eredményt kívánok még önöknek ezeken a területeken. Köszönöm ennek, köszönöm. Két percben Ajala Sander képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Castillejo úr előadását, és Grimhéden úrét is. Kastie úrhoz intézném a kérdésemet. Nagyon részletesen ismertette az tapasztalatait, ezen a területen Spanyolország nagyon hosszú történelemmel rendelkezik, hosszú évek alatt nagyon sok minden történt, nagyon sokat tanultunk, de most új szakaszba léptünk, és új intézkedéseket indítottunk el, amelyeknek most már látszik az eredménye. Viszont feltennék egy kérdést. Mi amiatt aggódunk, hogy Spanyolország mégiscsak melegágya a szervezett bűnözésnek, Látjuk, hogy voltak nagyon nagy ügyek, erőszakos jellegű ügyek Európa szerte, de ezzel, ezek elkövetői mégiscsak Spanyolországba menekülnek, és ott rejtőzködnek el a partvidékeken. Ha a számadatokat megtekintjük, nagyon nehéz ezt a, ezt a jelenséget kezelni. A szervezet bűnözés tehát nagyon nagy probléma, és ezzel kapcsolatban az ingatlan piac is megemlíthető ugyanúgy Spanyolországban, mint Olaszországban is. Hát ön a saját területén mit tud tenni a börtön adminisztráció vezetőjeként, és mivel a belügyminisztérium alá tartozik, mit tud tenni ez ellen? Aztán megemlítettük azt is, hogy saját nemzetiségünkből is kikerülnek nagyon sokan, és a nagyon sok pozitív eredmény ellenére, amely az elítéltekre jó hatással lehet, azért mégiscsak rengeteg probléma merül fel a börtönökben, és ezen a helyzeten javítani kéne. A hogyan lehetne több forrást el, elérhetővé tenni a börtönöknek? Vagy van elég forrásuk? Spanyolországban a más országokéhoz képest? A börtönök megfelelően felkészültek a szervezett bűnözés elleni harcra, hogyha esetleg erőszakosabb jellegű bűncselekményekre kerül majd sor a jövőben, ugyanis úgy tűnik, hogy ezeknek a mértéke mostanában növekszik. Aztán, hogyha különösen veszélyes, például dzsihadista tevékenységet elkövetett elítéltekről van szó, az ő rájuk vigyázó fegyőrök kapnak külön oktatást annak érdekében, hogy megfelelően kezelhessék őket? Yes, de mera. Yes, de mera következik két percben. <clears throat> Señora Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra is nagyon érdekes volt mind a két előadás. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy eljöttek. Én is szeretnék hozzájárulni a saját tapasztalataimmal. Korábban nagyon sokat foglalkoztam a szervezet bűnözés elleni harccal. Most inkább más területekkel foglalkozom. a szervezet bűnözői struktúrák újratermelődése a börtönön belül. Ez a jelenség az, amire rá szeretnék kérdezni, hogy tudjuk ezt megelőzni. Kolumbiában például van az Escobar, és különböző hasonló csoportok, Mexikóban szintén vannak, a Caucavale például, és ahogy ezeknek a csoportoknak a képviselői bekerülnek a börtönökben, úgy tűnik, börtönökbe, úgy tűnik, hogy ezek a szervezetek a börtönökben is létres, létesülnek, létrejönnek, és ott átfonják a börtönökön belüli struktúrákat, és kiépítik a saját struktúráikat. Tehát a börtönökön belül elérhető jogi eszközökön kívül még mit lehet tenni, illetve mit tettek eddig az, el, az ilyen struktúrák kiépítése ellen? Köszönöm, Borszellino asszony két percben. Nos, a kérdés, amelyet felkívántam tenni valójában, ezt már Jakolino úr feltette, de az előttem szóló kolléga felszólása segít engem. Az olasz jogszabály szerint a 41A cikkben szerepel a szigorított fogvatartás bizonyos bűncselekmény típusok esetében és bizonyos fogvatartottak esetében. A 41A cikket gyakran kritikával illet tették, ezt szinte az emberi jogok megsértéseként fogták fel. Nos, a kolléga javaslata nyomán mindenképpen el kell kerülni azt, hogy az elítéltek továbbra is hatalmat tudjanak gyakorolni a börtönökön belül is. Érdekelne, hogy mit is gondolnak a 41A cikkről, tehát egyes alapjogok korlátozásáról és ez a törvénycikk, itt most a szervezetbűnözésről beszélünk egész Európában, talán jó lenne egy általánosabb jogszabályba is beilleszteni ezt a cikket, amely más országokra is vonatkozik. Elnök, köszönöm, két percben Schmidt képviselő következik. Thank you, Madam Chair, and, and thanks for Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a két nagyon jó előadást. Grimhéden úrhoz intézem a kérdésemet. Az élet, önélet rajzában láttuk, hogy ugyanott végeztünk, ugyanabban az Alma Materben, London Egyetemén. Úgyhogy ez is hozzáadott értéknek mondható. A kérdésem általános jellegű. A jelenlegi Európai Uniós jogszabályok arányosak-e. Megemlítette az utas jogokat, a PNR kérdését. Ebben a házban, ezen a házon belül is különbözőek a vélemények. Erről a jogszabályról véleménye szerint arányos ez a jogszabály. Aztán a SWIFT-tel kapcsolatban is, és az adat, a banki adatok USA-ba irányuló forgalmával kapcsolatban is vannak itt különböző viták, hogy ezzel, ebből lehet-e különböző bizonyítékokat kinyerni. Természetesen ez is értékelendő, de a személyek integritása nem a gazembereké, hanem azok, azoké, akik nem gazemberek nem sérül-e ezek miatt a jogszabályok miatt? Arányos-e vajon az a mód, ahogy mi ezeket az ügyeket Európában kezeljük? Két percben Jimenez Beszerér képviselő következik. Köszönöm, jó napot kívánok én is, és köszönöm a két vendégünk előadását. Nagyra értékelem mindkettőjük mondandóját. Említették a bűncselekmények áldozatait, illetve az őket megillető jogokat mindketten. Sokszor ez nem kap elég figyelmet. A parlament munkája során sem. Emlékezünk pár nappal ezelőtt, amikor jóvá hagytunk a, egy irányelv javaslatot a, az áldozatok jogairól, a jogorvoslat ról, különféle szolgáltatásokról, támogatásról. Nagyon fontos témák ezek. Hirden úrtól kérdezném, ön szerint vajon a mi munkánk segíti az állampolgárokat, tehát segíti abban, hogy az állampolgárok higgyenek az igazságszolgáltatási rendszerben, abban, hogy az képes és hajlandó megvédeni őket. Tudni e, e, e, érzékelek ebben a, a, a hitelességben problémát. Kapcsolva az előző kérdéshez, másod, második kérdésemmel, ön szerint érzekelhető az, hogy az állampolgárok ö, ö, nek nincs hitele az igazságszolgáltatásban. A halálbüntetés ellen vagyok. Nemrég folyt közvita Japánban, hogy értesültünk róla a, a a halálbüntetés visszavezetéséről. Mindenképpen ellene volnék a halálbüntetésnek, ám például a tényleges életfogytig tartó börtönbüntetés ö, meggondolható volna, hiszen az áldozat ö, kell, hogy tudja, hogy a, a nagyon sős bűncselekménynél az elkövető valóban életfogytig fog ö, börtönben maradni, és nem fenyegeti ismét őt az, hogy, hogy szabadlábra kerül mi a helyzet azzal a Strasburgi ítélettel, amely a spanyolországi terroristával szemben született. 12 bűncselekményben 3000 év börtönbüntetés kiszabására került sor. Egy 21 néhány éves e- ez az elképesztő börtönbüntetés önök hogyan értékelik? Ez nem ássa alá egyrészt a, a látszatok az igazságszolgatásba vetett hitelét? Mert hogyha ebben nem járunk elég erőteljesen el, akkor végső soron egyre inkább a társadalom egyre inkább követeli majd a halálbüntetés visszahozását. Ön hogyan látja hogyan lehet megszerezni, visszaszerezni az áldozatok bizalmát, és ezáltal a társadalom bizalmát az igazságszolgáltatásban. Nagyon erős dolog, amit mondtál, Tereza, hiszen néha a valóság megfordulásával a gyilkos köve, válik áldozattá, és az áldozat pedig elkövetővé, úgymond. Tehát nagyon fontos, hogy az áldozat számára megfelelő elismerését garantáljuk áldozat szerepének, és ugyanakkor a büntetés végrehajtás bizonyosságát is biztosítanunk kell. Olaszországban van egy gondolat, mely szerint a büntetés vége, vége úgyis csak az áldozatok családját sújtja, hiszen ez a fájdalom mindig is fennmarad. Nos, Castillero úr, Spanyolország egyik azon országoknak, amelyben a maffia szilárd gyökerekkel rendelkezik, kialakította a pénzmosási képességet, Spanyolországban ö, tartóztatták le ö, az egy, a legtöbb mafiózót. Nos, ö, az olasz nyomozati szervek tevékenységéből kiviláglik, hogy az olasz mafiózók, akiket Spanyolországban tartanak fogva, nos, nekik alkalmuk nyílt arra, hogy üzelmeiket tovább folytassák, megőrizzék vezető szerepüket, és ezen ö, lehallgatások során az is kiderült, hogy Spanyolországban kívánják büntetésüket letülteni, mert úgy vélik, hogy ö, egyes ö, börtön szinte nagy szállodának tűnik számukra. Nos, Santa Maezano, kalábriai bűnöző, akit már sok alkalommal letartóztattak Spanyolországban, ő az egyik legmegbízhatóbb boss a Drangetán belül a kábítószer csempészet területén. Őt letartóztatták és több ízben fogva tartották a Valdemoro-i börtönben Madridban, 96 és 2004 között. És pontosan ezen telefonlehallgatások során ő egyes alulrendeltjeivel beszélve azt mondta, hogy ez a börtön, ez olyan, mint egy nagy szálloda, továbbra is folytathatja üzleteit, üzelmeit. A fogvatartás ideje alatt még gyilkosságokat is elrendelt, fegyvercsempészet, kábítószercsempészeti üzelmeket folytatott, és alárendeltjei továbbra is szervezték ezeket a fajta felépéseket az ő utasítására. Hogyan értékelik önök tehát ezeket a fajta ö, tényeket, és az elmúlt években tettek-e intézkedéseket a biztonság tekintetében? Grimheden úrtól kérdezném, kapcsolódva a Borszalino asszony kérdéséhez, hogy ö, hogyan értékelik a 41A cikket. Gyakran a 41A cikk a szigorított fogvatartási rendszernek felel meg. Sokszor a kollégáinkkal kollégáinknak többször ki kellett fejtenünk, hogy ez nem kínzást jelent, nagyon sok börtönt felkerestem. Pontosan kedden látogattam el egy pármai börtönben, ahol nagyon sok boszt mafia vezért tartanak fogva a kamorra, kozonasztalan drangeta részéről, és látogatásaim során akár a szokásos rendszerben, akár a szigorított fogvatáltási rendszerben azt tapasztaltam, hogy a szokásos rendszerben megsértik az alapvető jogokat, mert néhány négyzetméteren nyolc elítéltet tartanak fogva, és számukra lehetetlen folyamatosan egyáltalán állni vagy járkálni a cellában együtt, mert nincs erre térség, néha csak három-négy naponta tudnak zuhanyozni, és ezek valóban picinke cellek, akiket viszont a 41A rendszerben, a szigorított fogvatartás rendszerében tartanak fogva. Természetesen nem szabad, hogy ugyanazt elkövethessék, amit Maezano elkövetett, tehát ők magánzárkában vannak, annak érdekében, hogy ne folytathassanak párbeszédet a külvilággal, és ne folytathassák maffia vezéri szerepüket. Nos, az ön értékelése, ami a szokásos fogvatartási rendszert illeti, ahol az alapvető jogokat ténylegesen megsértik, illetve 41 A cikk szerinti szigorított fogvatartási rendszer között, amely ugye a külvilággal való kapcsolattartást korlátozza, különösen az alárendeltekkel való kapcsolattartás tekintetében, ott viszont az alapjogok teljes mértékben betartásra kerülnek. Tehát, hogyha ezt a két dolgot egymás mellé állítjuk, akkor azt tapasztaltjuk, hogy akiket szokásos bűncselekményekért börtönöztek be, azok sokkal rosszabb körülmények között vannak. Castillero úr, először önnek adom meg a szót 5 percben. Gracias, señora presidenta. En principio, eh, el señor Pupino... Köszönöm szépen, Elnök asszony. Giacolino úrnak válaszolnám a következőket. Azt kérdezte, hogy az emberi jogokat össze lehet egyeztetni a börtönbeli körülményekkel. A 8 négyzetméteres cell a spanyol körülmények között átlag. Most, hogy ez egy néhány ember számára négy csillagos hotelként értékelhető-e, illetve hogy a terrorista bűnözőknek embertelen körülmények járnak-e, vagy teljesen ki kellene őket írtani. Ezek kérdések. Minden esetre azt elmondhatom, hogy Spanyolországban nagyon kemény körülmények uralkodnak a börtönben, tehát nem vagyunk túl engedékenyek. Ahogy ez minden demokratikus államban illendő. Egyedül azt mondom tehát mondani, hogy mi a jogszabályoknak megfelelően járunk el. Newton Dan úr megkérdezte, hogy hány százaléka az elítélteknek az, aki kiút a börtönökből, hát ez az életkoruktól is függ. Azok, akik érettebb korban kerülnek börtönbe, azok kisebb számban kerülnek aztán ki, mint a fiatalok. Ugye erre terrorizmusért mindenképpen nagyon hosszú börtönbüntetés jár, és akiket terrorizmusért elítéltek, azok általában ritkán kerülnek ki a börtönökből, és nem is nagyon térnek vissza a szervezetükhöz emiatt. Azonban arról sem lehet beszélni, hogy megbánják a bűneiket, morális szolidaritás létezik a bűnözők között. Na most arra kért, hogy vegyem le a hivatalnoki sapkámat, és megpróbáljam meg saját szempontjaimból elmondani, hogy mit javasolnék, milyen javításokat szeretnék. A börtönökkel sokat tudunk tenni, de az a fontos, hogy az információt, a tájékoztatást koordináljuk a börtönökön kívül is. Legalább azért, hogy a különösen agresszív határokon átnyúló bűncselekményeket megelőzzük. Tehát számomra a nemzetközi, nemzetközi együttműködés a legfontosabb kérdés. Ezzel tudjuk legeredményesebben kezelni a határokon átnyúló bűncselekményeket, hiszen sem a börtönök falai, sem a határok nem állítják meg az ilyesfajta bűncselekményeket. Egy másik hozzászóló azt kérdezte, hogy a börtönökben dolgozók etikai tartását hogy tudjuk megőrizni. Hát sajnos nagyon sok korrupciós eset van. ezzel ellen nagyon hatásosan megpróbálunk fellépni. A mobiltelefonokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy vannak olyan eszközeink, amelyeknek segítségével a mobil jelzéseket megzavarhatjuk, illetve akár blokkolhatjuk is a börtönökön belül, és ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy az elítéltek telefonjanak, telefonáljanak. Hogyha valami gyanúsat tapasztalunk, akkor ezeket be tudjuk vetni. és sajnos az ilyen esetekben is tapasztaltuk néha azt, hogy az alkalmazottak is segítettek az elítélteknek az ilyen tevékenységekben. Szerencsére nem túl gyakran. Spanyolország testét úgymond igen súlyosan megfertőzte a terrorizmus, és ez ellen szükséges gyógyszereket kidolgozni, kifejleszteni. Valaki megkérdezte, hogy miért nincsen egyenlőség a nők és férfiak között a szervezett bűnözés terén. Az az igazság, hogy minden bűnözésről ugyanezt mondhatjuk el, általában a bűnözők között túlnyomó a férfiak aránya, nem csak nálunk, és nem csak a szervezett sem belül. Ami a terrorista szervezeteket, illetve a dzsihadistákat illeti, különösen a dzsihadistákat, az ő nőkről alkotott véleménye is ugye különleges. Szerintük egyszerűen nőket nem lehet ilyen bűncselekményekre alkalmazni. Ayala Sender asszony a mi partjainkról, Costa del Sorról beszélve azt mondta, hogy ezek a maffia vezérek rejtőzködő helyei a saját mafiózóink is itt szoktak elrejtőzni, kábítószer kereskedők is. A, ott is tapasztalatuk ugye az, azok a, a, a hagyományos keresztapák a börtönökbe, börtönökbe kerülnek, de a börtönökből tovább irányítják a, a bűnszervezeteket, koordinálják a tevékenységüket. Minden biztonsági és rendőrségi erőnket összevonva kell megpróbálni ezzel ellen harcolni, egyszerűen együtt kell működni annak érdekében, hogy a kábítószer kereskedelmet és egyéb szervezett bűncselekményeket meg tudjuk akadályozni. Minden forrást kell, meg kell próbálnunk mozgósítani. Ugye 60 ezer elítéltre kb. 25 ezer administratív állomány jut, ami véleményem szerint kiváló arány. Sajnos nem tudtam minden kérdésre válaszolni, de még azt elmondanám, hogy az áldozatokkal kapcsolatban mit gondolok, hiszen a, a jogszabályok 2003 óta külön elbánást biztosítanak az áldozatok számára. A szervezet bűnözés áldozatainak külön bocsánatkérés jár a szervezetek részéről, és itt is együttműködésben próbáljuk meg enyhíteni azokat a szenvedéseket, illetve károkat, amelyek az áldozatok elszenvedtek. És elnök asszonynak kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy a Váldemórói börtön az tulajdonképpen a legenyhébb elbánása rendelkező, a legkellemesebb hely, ha mondhatnám. A legtöbb ott ülő elítélt, illetve a nagyon sok ott ülő elítélt olasz, és a Strasburgi konvenció szabályait igénybe véve sikerült nekik oda kerülni. Mindenképpen be kell tartanunk a demokratikus jogszabályokat, a jogállamiság szabályait. Ugye és azt hiszem, hogy ez, ez, ez a történeti okok miatt így is kell, hogy maradjon. Nos, az lenne a kérdésem, hogy írásban meg tudja küldeni a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyekre nem tudott válaszolni. Válasz, nagy örömmel megteszem ezt. A többi kérdésre majd írásban válaszolok. Grimhelden úr következik. Thank you very much. Köszönöm. 5 perc Hát ha 5 másodpercen volna, akkor a bizalom és a hitelességben volna összefoglalható, de hát ennél több időm van. 5 választ adnék, válaszcsoportot, percen, egy-egy percet szállhatok egyre. Jack Colino képviselő a túlzsúfolt börtönökről beszélt, meg arról nagyon általánosabban mozog ez a munka. Itt is a hitelesség és a méltóság a válasz a, a börtön nem a büntetés kell legyen, hanem a kezelés. A büntetés hossza, a, az elítélés hossza a büntetés. Ha nincs ok arra biztonsági szempontból, hogy, hogy durvábban bánjanak a, a, az elítéltel, akkor emberi jogi szempontból nem látom okát annak, hogy a, a, a, a súlyos elbánással még súlyos a büntetést, ami a, a, a börtönben töltött idő hossza. Ez a válaszom. Ha közösen válaszolnék Borszelino asszonynak és Alfán asszonynak. Nem vagyok szakértője e kérdésnek, az olasz szabályoknak hiszen magam észak-európai vagyok. Túl keveset tudok tehát erről a konkrét témáról. Ám ugyanazon válaszhoz kapcsolódva, amit most adtam meg, a bűn a jogrendszer nem, célja nem az, hogy ellentéteket fokozzon, és hogy megkínozza a, a, az elkövetőket a börtönben. A hitelesség és a bizalom kell tükröződjék, és megvalósuljon valamiképpen a börtönökben is. A biztonság persze nagyon fontos, a fogvatartottak biztos fogvatartása, ám legalább olyan fontos a humánus elbánás. Tehát újra hangsúlyoznám, mennyire fontos, hogy garantáljuk azt, hogy a börtön egyrészt ne legyen egy luxus hotel, de abban annak nincs értelme, sőt kontraproduktív, hogyha és, és ellentéteket teremt, hogyha ha szándékosan súlyosan bánunk a, a, a fogottatottakkal. Newton úrnak köszönöm, hogy Köszönöm a dicséretet. Főnököm ugyan nincs itt, de köszönöm, és remélem, hogy egy nagyon komoly alapjogi alapokon áll, jog, emberjogi alapokra helyezi a tanulmányát, a, az emberi méltóság és hitelesség értékeit követve a talán a, a bűncselekmények elleni harc helyett az lehetne mondani, hogy a bűncselekmények elleni fellépés vagy azok kezelése, ez kevésbé katonás zsargon, de szerintem éppen olyan eredményes. A koherensekkel legyünk belül és kívül is egyaránt. Tehát amikor oktatjuk, beszélünk az Európai Unión kívül a, az emberi jogokat, akkor figyelemek legyünk arra is, hogy valóban a legjobb rendszereket működtessük itthon is. A társadalom integráció kérdése is ehhez kapcsolódik. Néhány évvel ezelőtt Spanyolországot, Nagy-Britanniát és Franciaországot vizsgáltuk. Talán gondolják, gondolják, hogy miért ezt a három országot választottuk, hát éppen a terrorista tevékenységek miatt és gyermekeket hallgattunk meg, illetve kérdeztünk, hogy mi a, mi, hogy látják az erőszak jelenségét. Érdekes volt látni, hogy összekapcsolható a társadalmi kizártság jelensége az erőszakra való hajlammal, illetve úgyhogy már, már gyermekkorban is világosan megragadható ez a kapcsolat, és nem a bevándorlók és az erőszak között volt összekapcsolható, hanem a társadalomból volt kizártsághoz kapcsolódott az erőszakra való hajlam. És utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, kritikus szemmel kell saját rendszereinket is újra és újra felülvizsgálni. Nem mondhatjuk azt, hogy a tagállami rendszerünk jól működik, a bűnüldöző rendszert nem kéne változtatni. Azt mondani, hogy nem érdemes változtatni semmi, hiszen a hagyományban gyökerezik a saját rendszerünk, hiába ösztönöz bennünket, az EU nem kell semmi változtatni. Nem, nem ez a helyzet. Kritikus szemmel kell újra és újra értékelnünk saját rendszereinket. És az is fontos, hogy az emberi jogokat ne naivan értékeljük, ne azt mondjuk, hogy, hogy mindig minden jogot teljes mértékig biztosítani kell mindenki számára, hanem egyensúlyt kell találni. A társadalmi cél és az adatvédelem fontossága között. Tagállamról tagállamra és országról országra változik ez egyensúly, és elcsúszik kor, az egyensúly. Már túl sokat hosszan beszéltem, még két gondolatot, ha megenged elnök asszony. Egy percben még. Ule barátomnak mondanám, hogy a PNR és a SWIFT témájában az eddigi véleményeken túl, ugye nem akarom ezeket részletekben taglalni, de nem csak az arányosság fontos cél, hanem a hatékonyság is. A PNR, ha hatékony eszköz, társadalmi cél megvalósulásában. Hogyha ezek révén és az arányosság is nagyon fontos és konkrét példaként, példából világítható meg a biztonsági vizsgálatok. Nem feltétlenül kell, hogy hogy egy, egy személy testi sajátságait felkutassák a, a, a reptiren a, a motozáskor, hanem meg kell keressék, hogyha van nála valamilyen eszköz. Tehát ez az arányosság elve a gyakorlatban. Érdekes tapasztalataim vannak, a világ több helyén látogattam meg börtönöket, szakmai, természetesen szakmai ö, szempontból, és nem mint ügyfél, úgymond. Tehát a, rendőr, a, a börtönök rendszere is rendkívül komplex rendszer, ám konkrétan az áldozatokkal kapcsolatban, hogy az áldozatok bizalmát visszanyerje a társadalom, bizalma vetett bizalmokat visszanyerjük, ehhez tájékoztatni kell őket, megfelelő időn belül, fontos, hogy az ítélet hamar megszülessen, és az áldozatok figyelmet kapjanak az állam részéről, költségvetési szempontból is, szolgáltatási szempontból is, Tehát, hogy az állami költségeteseket vizsgáljuk, fontos, hogy arányos ö, támogatást kapjanak az áldozatok is, és az állami költségetésben ne csak az elítéltek fogvatartására költsenek pénzeket. Köszönöm. Grazie, signor Grimheden. grazie anche. Köszönöm, Grimheden úr. Castillo úrnak is köszönöm jelenlétét, azt, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eszmét cserélt velünk. Grimheden úr. Hogyha lehetségesnek tartja, akkor a következő hónapokban az egyik legszigorúbb biztonsági feltétellel működő olasz börtönt fel kereshetni. Én szívesen elkísérném önt, és akkor ugye a helyszínen a 41 ácik alkalmazásáról meggyőződhetne, és várjuk Castillo úr válaszait azon kérdésekre, amelyekre már nem volt idő szóban válaszolni. Aztán nem tudom, hogy van-e még valakinek valamilyen kérdése. Itt az ülés végén nincsen. A következő ülésünk a nyári szünet után, szeptember 17-én 15 órától 18.30-ig illetve szeptember 18-tól 9 órától, és a következő napon úgy szintén 9 órától kerül megrendezésre, és a Krím Bizottság hétfőn folytatja munkáját a szerbiai látogatással. Kérem, hogy gyorsan hagyják el a termet, hiszen a koordinátor őrész zárt mellett zajlik. Ott csak az alelnökök, a koordinátorok, illetve a titkárság tagjai vehetnek részt. Köszönöm, kellemes napot kívánok!